Eh. Kedves kollégák, akkor is, hogyha kicsit uh, még nem, nem telt meg a terem, azért el kellene, hogy kezdjük a munkánkat. Már uh, eltelt a negyed óra, amit így udvariasságból uh, még megvártunk. John Belt szeretném köszönteni, kedves kollégák, aki a bioökonomiai osztályvezetője, a Kutatási és Innovációs főigazgatóság nál, és a Food 2030, tehát az Élelmiszer 2030-as programról fog beszélni. Tudjuk, hogy ez a téma a mezőgazdasági szakbizottságnak itt a parlamentben nagyon fontos, nagyon sok ágazatban komoly hatása van. A kutatás alkalmazását, az innováció, a tudás felhasználását segíti, illetve a digitális technológia felhasználását is a vidéki területeken. A stratégiai megközelítés nagyon fontos az agrárszektorban, alapvető ahhoz, hogy a diversifikálódást garantálni tudjuk. Tehát fenntarthatóbb élelmiszer előállító rendszerek jöjjenek, elő, jöjjenek létre, amelyek ellenállóak is és nagyobb a teljesítőképességük, illetve az ellátás biztonságát is tudják garantálni. Miután belül az előadását megtartotta, eszmecserére kerül majd sor, úgyhogy elsőként neki adom át a szót, és utána következhetnek majd a kérdések és a válaszok. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Paulo de Castro úr mindig is rendszer szintű megközelítésekben gondolkodott. Egyébként ez az egész Milánóban az expo kezdődött, ahol De Castro úr a bizottsággal együttműködve vett részt. Én szeretném megköszönni ezt a lehetőséget neki. És most beszámolok arról, hogy az élelmiszerek előállításának rendszerét mi hogyan látjuk a kutatás és innováció szempontjából, a hagyományos eljárásokhoz képest. Én a biogazdaságért felelek a főigazgatóságon belül, és az agri élelmiszerrendszert vizsgáljuk. Nézzük a tendenciákat, a tudomány fejlődését, a technológia fejlődését, és a következtetéseinket szeretném megosztani önökkel. A Food 2030 egy olyan stratégiát takar, amely megvizsgálja a szektor lehetőségeit 2030-ig. 2030-ra kellene elérnünk, hogy fenntartható legyen ez az ágazat. Az élelmezés és a táplálkozás biztonsága az egyik cél, hogy ezt megvalósítsuk fenntartható rendszeren belül. Több üzenetet is megfogalmaztam. Az első az az legyen, amit mindenki észben tart, hogy komoly kihívásokkal fogunk szembenézni az elkövetkezendő húsz évben. A második pedig az, hogy ugyan vannak jogszabályi, politikai területek, azért oda kell figyelni arra, hogy hogyan jut el az élelmiszer az egyes fogyasztókig, tehát a gazdáktól, akik az élelmiszerek előállításán dolgoznak a fogyasztókig, és hogy hogyan lehet azt megvalósítani, hogy az új innovatív gondolatok a gyakorlatban megjelenhessenek. A harmadik aspektus az az, hogy EU-s politikákra van szükség, az intézmények elkötelezték magukat ebben az irányban való elmozduláshoz, hogy a kutatás és innováció új megoldásokat tudjon biztosítani azon emberek számára, akiknek a változtatásokat végre kell hajtani a gyakorlati életben, és ők általában távol vannak Brüsszeltől. Ahogy ö, haladok majd, fel fogják ismerni, hogy milyen politikai következményei vannak ennek. Mi általában az együttdöntési eljárásban nem veszünk részt, a költségvetési hatóság munkájának az eredményét használjuk inkább, például a Horizont 2020 és így tovább. De az egyszerűsítés, a modernizáció, a 9-es keretprogram, a befektetési alapok és más témákban viszont mi is aktívan tevékenykedünk. Nos, ahogy kezdtem, ez ugye az apokalipszis bemutató diám, a tökéletes vihar. Nem igazán ismerjük fel, hogy ez a rendszer áll mindennek a középpontjában, tehát hogy a gazdaságból hogy jut el az élelmiszer a fogyasztók asztalára. Ha jól emlékszem, Macron elnök úr mondta, hogy nincs B bolygó, tehát nincs más lehetőségünk, az itteni biológiai előforrásokat kell felhasználnunk az élelmiszerek előállítására. A pénzügyi keretek elfogadásakor a költségvetési hatóság komoly döntéseket hoz majd meg, ennek a hatóságnak mind a két ága, a parlament és a tanács is. Csak tíz betakarításnyi idő áll a rendelkezésünkre, ez két parlamenti ciklus 2030-ig, hát úgy mondjuk attól függően, hogy milyen döntés születik a pénzügyi keretekről, arra, hogy ezt a, ezt a transformációt, ezt az átalakulást megvalósítsuk. De mit is jelent ez? Az éghajlatváltozás témájában ugye mindenki látta, hogy mi a helyzet. Az élelmiszer pazarlás az üvegházhatású gázok kibocsátásának szinte 25%-át adja, tehát az egyharmadát. harmadát az EU-n kívül sok élelmiszer elveszik, az EU-n belül sok elpazarlódik, vagy elveszik. Tehát a megtermelt élelmiszer harmada az gyakorlatilag pazarlás, mert nem használjuk fel. Hogyha ezt megszüntetnénk, az élelmiszerpazarlást, már rengeteg előrelépést tennénk. Katowice-ben a konferencián ezt fogjuk vizsgálni, hogy a mezőgazdasági rendszereket hogyan lehet átalakítani az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. Nem csak az élelmiszertermelést nézzük meg, hanem mondjuk az időjárást. A hurikánok legutóbb az Atlanti térség keleti részén alakultak ki, tehát újfajta időjárási tendenciák jelentek meg. A szarai homokot is magukkal vitték például ezek, és szállították a megérkezési helyükön a klímát. Franciaország tavaly a gabona egyharmadát elvesztette, nem tudták ezt betakarítani. Lengyelországban pedig, amikor ott jártam, elmagyarázták, hogy az éghajlatváltozás miatt a vízfelhasználással jelentkeztek problémák, és nagyon sok alapfeltételezésünk a mezőgazdaság működéséről megváltozik. Ha a fenntartható fejlesztési célokat nézzük, akkor látjuk, hogy ugye milyen célkitűzéseket szabtak meg. Kettős teher az egyrészt az, hogy a nyugati világban most már többen vannak a túlsúlyosak, illetve a korosan elhízottak, mint az alultápláltak. Viszont körülbelül 3 milliárd ember a halászattól függ, a, mármint a fehérje bevitele a halászattól függ, és közben a halászatra hatalmas kihívások nehezednek a fejlődő országban most már a keményítő helyett a fehérje alapú diétákra, táplálkozásra kezdenek átállni, és ez is nagy változásokhoz vezet. Gyakorlatilag ráébrednek arra, hogy milyen a nyugati táplálkozás, és e felé mozdulnak el. Hogy fogjuk megtalálni, honnan fogjuk biztosítani a fehérje forrást, ez egy komoly kihívás szintén. Az energia és a víz felhasználása is szintén fontos hatalmas változásnak kell bekövetkezni ahhoz, hogy a, a 9 milliárdos lakosságot a Földön táplálni kívánjuk, megfelelő fehérjével kívánjuk ellátni a változó éghajlati körülmények között, a, az állatállomány, illetve a növények előtt álló kihívások mellett. Tehát itt komoly nehézségekkel nézünk szembe, és még a biológiai sokszínűség, sokféleség is veszélyben van. Alapvető változásokat látunk a biodiverzitás alakulásában és az élelmiszerláncban, nem csak a szárazföldön, hanem az óceánokban is. És amikor a, erről a rendszerről beszélünk, akkor a szárazföldről és a tengerről külön-külön szoktunk beszélni, de össze kell kötni ezt a kettőt. Nagyon sok probléma, amelyel szembenézünk ebben az idézőben tökéletes viharban, amelyet itt szemléltetek a dián, nem fogja magát megoldani, nekünk kell megváltoztatni az rendszereket, és azoknak az embereknek a szokásait, akik ezekben a rendszerekben tevékenykednek. Minánóban is beszéltünk erről, és tudom, hogy ma Afrika, az afrikai képviselőkkel nagyon fontos ülések zajlanak. Az élelmiszer biztonság nélkül a táplálkozás biztonsága nem valósul meg, és fordítva sem. Tehát tápláló élelmiszereket kell biztosítani. Nincsenek tápláló élelmiszerek anélkül, hogyha magát az élelmiszerellátást nem tudjuk biztosítani. Ehhez megfelelő rendszereket kell működtetni. A parlament demokratikus intézmény, úgyhogy fontos felhívnom a figyelmet arra, hogy itt egy politikai lehetőségről van szó, hogy mit is teszünk a jövőben. Több kötelezettséget vállaltak az EU intézményei, hogy teljesítsék az állampolgárok elvárásait. Mindegy, hogy a munkahelyekről beszélünk, vagy a fenntartható fejlődési célokról, vagy az éghajlatváltozási célokról, befektetési célokról, azt láthatjuk, hogy az élelmiszerrendszer mindegyik által érintett. Általában az állam, minden ötödik állampolgár ebben ö, dolgozik. Reggel egyébként az ezzel kapcsolatos közleményt szövegeztük, és azt derült ki, hogy mindegy, hogy milyen irányban nézzük ezeket a statisztikákat, minden ötödik állampolgár az élelmiszer ágazatban dolgozik. Másfélszer akkora ez az ágazat az EU-ban, mint az USA-ban, de a befektetések csak az USA-ban eszközölteknek a felére rúgnak. Az élelmiszeripar Európában a legnagyobb ágazat. Mikor volt az utolsó alkalom, amikor arról beszélt valaki, hogy 4,5 millió munkahely van ebben az ágazatban? Csak akkor beszélünk erről, amikor gondok adódnak. A gépjárműgyártás esetében ugye ez másképpen van. Azt hiszem rá fogunk döbbenni arra, hogy milyen változások alakulnak, és milyen hatással vannak ezek az állampolgárokra az export 7%-át adja, a GDP 6%-át adja ez az ágazat. Egy kicsit olyan, mint az Airbnb a szállodákhoz képest, különböző módon változnak majd a biológiai és technológiai mo modellek, mást fogunk élelmiszer alatt érteni a jövőben, mint most, tehát komoly változások és kihívások elé nézünk. Később majd beszélek még erről, és a programok finanszírozásáról is amelyen a költségvetési hatóság két ága dolgozik. De az élelmiszer termesztése, előállítása és a fogyasztókhoz való eljuttatása az elkövetkezendő tíz évben drámai módon meg fog változni. Egyre inkább személyre szabott lesz ez az élelmiszer, egyre inkább az emberek adottságaihoz fog ö, alakulni, digitalizált lesz az egész folyamat, és az üzleti modellek, ö, adatvezérelt lesz ez, és a szállítási rendszerek is valószínűleg megváltoznak. A városon kívül található nagy szupermarketeket más, ugyanolyan dinamikus modellek fogják felváltani. Tehát azt látjuk, hogy az élelmiszerrendszer különböző részeit érinteni fogja a sok változás olyan kérdések merülnek fel, amelyekre eddig még nem gondolkodtunk. Az élelmiszerrendszerben az adatok kinek a tulajdonai, és hogyan működnek a gazdaságok majd a jövőben. Nagyon kicsi időnk van, kevés időnk van ahhoz, hogy fenntartható átmenetet tudjunk megvalósítani. A Food 2030, ez a bizottság folyamatnak tulajdonképpen a kísérlete arra vonatkozóan, hogy jövő biztossá tegyük az élelmiszerrelátó rendszerünket és fenntarthatóvá. És az ehhez szükséges eszközök elérhetőek legyenek a kutatáson és innováción keresztül mindazok számára, akik a munkát a gyakorlatban elvégzik. Ehhez ugye kellenek politikai keretek, kell egy új élelmiszerrendszer megközelítés, amely végigkíséri az egész folyamatot. Négy fő prioritás van. Az egyik az éghajlatváltozási kihívások, a másik ugye a tápanyagok, a harmadik a körkörös gazdaság, amiről már beszéltünk, hogy az értékrendszerbe alakuljon, és hogy hogyan tudjuk támogatni a közösségeket, a helyi közösségeket, mert a mezőgazdasági rendszereknek így kellene működniük. A válaszunkat a kihívásokra valahogy strukturálni kellene, tehát megfelelő finanszírozás, megfelelő reakció, digitalizáció, és így tovább. Ugyanúgy kellene a digitalizációnak megvalósulni, ahogy régen a villamosítás megvalósult. A rendszer különböző részeit össze kell kötni, és a arra kell figyelni, hogy ebben a rendszerben az valódi emberek a valódi ö, helyeken hol dolgoznak. Milánóban például a városi élelmiszerpolitikai csomag eredményezett változtatásokat. A héten Lengyelországban került elfogadásra egy másik, a biorégiók fejlődése befolyásolja az agrárrendszereket a helyi szinten. Rengeteg téma van, amelyben együtt kell döntéseket hoznunk. Az MFF, a keretprogramok felállítása, a közös agrárpolitika modernizációja általánosságban és részleteiben, a tudás és a technológia transfere, a befektetési eszközök, a célirányosítása, hogy olyan helyekre irányuljanak ezek, amelyek nagyon kicsi forrást kapnak jelenleg. Ha gyorsan végig szaladunk ezeken a diákon, akkor láthatnak egy-két példát arról, hogy mi, mit tud teljesíteni ez a rendszer. Hogyha megnézik ezeket a példákat, akkor itt már az látszik olyan kezdeményezések, amelyek, kezdeményezések, amelyek már vagy zajlanak, vagy nem sokára beindulnak. A fotoszintézis erősítése egy pillanat alatt megoldaná az élelmezési gondokat. A legjobb tudást kell itt, hogy felhasználjuk. Komoly kihívás. Függetlenül attól, hogy ki mit gondol a az állatokról, a húsról, a fehérje felhasználásáról. A fehérjét az többféle módon lehet biztosítani. Tehát nem feltétlen kell ilyen erőforrásokat felhasználni. Vannak fehérje alternatívák a húshoz képest, amelyeket már kifejlesztettek, és ezek az élelmiszer építőkövei lehetnek a jövőben. Tehát a fehérjét azt máshonnan is elő lehet állítani. A például másfajta rendszerekről is beszélünk, mint az akvaponik rendszerről, illetve arról, hogy vannak már olyan üzletek az USA-ban, de Európában is elterjedtek, ahol a helyi környezetben élők által vagy számukra megtermelt zöldségeket, salátákat, növényeket az ott felhasznált tápanyagokkal táplálják. Egyébként Brüsszelben is van már egy ilyen. A személyre szabott táplálkozás és tápanyagok lehet, hogy furcsának tűnnek önöknek, de ez az egyik tudományos forradalom, a mikrobiomok. Tulajdonképpen most itt ott tartunk, hogy a rendszer ökoszisztémáját egyre alaposabban feltárják a tudósok, és a vérrendszerről is egyre alaposabb ismereteket szereznek, úgyhogy nem sokára megfogják, nem sokára képesek lesznek arra, hogy mindenkinek a saját igényei szerint állítsák elő az élelmiszereket. Tehát ha valaki diófélékre, magyarófélékre allergiás, akkor olyan élelmiszereket lehet előállítani az ő számára, amelyek neki megfelelőek. Az egyik projekt a kórházakban indult be. Nyelési problémákkal nagyon sokan küzdködnek, több millióan vannak így Európában, és olyan kísérletet végeztek, olyan projektet indítottak be, amely tápanyag, a megfelelő tápanyagokat tartalmazza, de nem ö, olyan, mint a hagyományos ö, táplálék. A nyeléssel küzdő betegek ezt például sokkal könnyebben ö, tudják fogyasztani. Hasonló helyzetben vannak az idősek, a gyermekek, és így tovább. Tehát rengeteg kérdést meg lehet oldani a személyre szabott táplálkozással. Különösképpen az életnek abban a szakaszaiban, amikor az ember eléggé kiszolgáltatott. Végül, de nem, tehát például gyerek vagy idős. Végül, de nem utolsó sorban a harmadik világban is szükség van a mi tapasztalatainkra és segítségnyújtásunkra. Hogyan tudjuk fej, a, segíteni a fejlődő világot, például, hogy Afrikában a táplálkozás egészséges irányba és fenntartható irányba mozduljon el. Hát itt tulajdonképpen nem csak a technológiáról van szó, arról, hogy a technológia eljuthasson a piacra, hanem hogy a valódi közösségek felhasználják ezt. Az adófizetők pénzéről van szó, azokról a programokról, amelyeket önök is támogattak. Rengeteg minden történik, például alternatív takarmány és élelmiszerforrásokat próbálunk keresni, az óceánokra is odafigyelünk, például mikroalga növényeket tesztelünk, amelyek nitrátokat tudnak felszívni, és utána felhasználható kozmetikumok, takarmányok, élelmiszerek előállításában ezeknek az építő kövei. Van egy 3,7 milliárd eurós kezdeményezés, amelynek a keretében bemutattuk, hogy a, a vidéki élelmiszerrendszer hulladékát össze lehet, be lehet építeni a körkörös gazdaságba úgy, hogy a helyi gazdák kapjanak ebből jövedelmet, például bio műanyagokat, bio olajokat, kozmetikumokat és egyebeket lehet egy mondjuk helyi növényekből előállítani, és így tovább. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a biokémiában ö, egyfajta forradalom zajlik, és ez befolyásolja majd a jövőt. A kérdés az az, hogy ezek a vidéki közösségek a tudásgazdaságban ö, vajon társak lesznek, tulajdonos társak, vagy pedig csak egyszerű résztvevők. A városokban is nagy változások vannak, különösképpen Kínában a városi erdősítés, és így tovább nagyon komoly gondolkodás folyik arról, hogy hogyan lehet behozni ezt a városba, és persze a digitalizálás is befolyásolja a termelők és a fogyasztók közötti kapcsolatot. Nagyon sok minden változik tehát, és rengeteg újabb és újabb megoldás születik azokra a problémákra, amelyek megjelennek a agrár élelmiszerrendszerben. Az ipari forradalom óta azt hiszem a mostani időszak e, tartalmazza, tartogatja a legtöbb kihívást. A vállalkozások, a családi gazdaságok e, mind-mind muszáj, hogy reagáljanak, hogy változtassanak ne e, az európai gazdaság alvó oroszlánya legyen ez a rendszer. Fel kell ébreszteni, hogy működni tudjon. Az Európai Uniónak nagy szüksége van rá. Tíz betakarítási szezon van, ahogy említettem, ennyi időnk van arra, hogy a változtatásokra valahogy a változtatásokat valahogy elindítsuk. Kritikus tehát ez az időszak. A bizottság több eseményt is fog szervezni, megpróbáljuk mozgósítani a szakértőket az ágazatból, a mezőgazdasági, az élelmiszer ágazatból, és igyekszünk ösztönözni azt, hogy így mindezt figyelemben véve tervezzék a következő több éves pénzügyi keretek előkészítését. A bolgár elnökség alatt jövőre majd szervezünk egy komoly rendezvényt, rendezvényt erről. Az Élelmiszer Világnapja 2018-ban talán jó alkalmat adna arra a parlamentnek is, hogy visszatérjünk ezekre a témákra. A bizottság ezt mindenképpen támogatná, az EP bármilyen kezdeményezését a tekintetben, hogy az általam felvetett kérdésekre választ adjunk. Tehát nem csak a Plovdivi június 21-22-i konferencia van, hanem a, fö, a föld dön az élelmiszer világnapja is, és az is nagyon fontos, hogy mindenkit támogassunk, hogy meghallgassuk a véleményüket arról, hogy mit jelent az élelmiszer, függetlenül attól, hogy valaki fogyasztó vagy gazdálkodó, és így tovább, és hogy a növekedés megvalósuljon keleten és nyugaton, új munkahelyek jöjjenek létre, hogyha valóban ezt akarjuk megvalósítani, akkor többet kell tennünk annál, hogy befektetünk a tudományba és a technológiába. Köszönöm szépen a figyelmüket, egy picit tovább beszéltem 10 percnél, hogy minden fontos témát érinteni tudjak. Köszönöm. Molto bene, grazie, grazie davvero. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm tisztelt Rombeli igazgató úr, nagyon köszönjük ezt a prezentációt, köszönjük az érdekes becsléseket. Nagyon fontos ez a téma, nagyon sokat foglalkozunk vele mostanában, úgyhogy gondolom, hogy az ön által előadott prezentáció egy érdekes dialógusnak a kezdetét jelenti. Szeretném átadni a szót a szótkérő kollégáknak. Mindenkitől mindenkit emlékeztetem arra, emlékeztetni szeretnék arra, hogy az innováció nem a tradíció ellenében valósul meg. Sőt, kedves kollégák, mondhatnánk azt is, hogy a hagyomány, a tradíció ebben a szektorban, vagyis a mezőgazdasági ágazatban, az egy jól sikerült innováció tulajdonképpen. Ezzel a viccel akkor meg is nyitnám az eszmecserét. Először is átadnám meg Ines alelnöknek a szót, majd pedig a többi kollégának. Well, thank you. Um... Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm John, köszönöm ezt a prezentációt. Nagyon megérintettek a gondolatai elnök úr, mely szerint a tradíció egy olyan innováció, amely jól sikerült. Jó, jó megközelítés ez szerintem. Nagyon tudom, tudom, hogy John Bell milyen munkát is végez, és szerintem itt az Agri szakbizottságban fontos, hogy ezekből a mindennapi gyakorlatba áttegyük az ötleteket. Hogyha esetleg tudna mondani pár gondolatot arról, hogy melyik a legfontosabb három gondolat, mit tehetünk mi Agri szakbizottságként azért, hogy ezek a szakpolitikák, ezek az ötletek, amelyek a kutatásban előkerültek, a terepen megvalósuló gyakorlattá válhassanak. Második dolog, azon ö, gondolkodunk, hogy a kapot hogyan tudnánk átalakítani, módosítani. Ön szerint milyen esetleges változásokra lenne szükség, illetve milyen mezőgazdasági politikára lenne úgy általában szükség. Harmadik gondolat, és ez lenne az utolsó gondolatom, a tagállamok szerepe. Ha jól értem, vannak olyan tagállamok, amelyek sokat tesznek az ágazatért, vannak olyanok, amelyek kevesebbet, sőt semmit. Kik járnak élen, és kik vannak lemaradva, tudnánk-e példákat mondani? Szerintem szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy ezek a politikák működhetnek, ahhoz, hogy el is higgyük, higgyük hogy a körkoros gazdaság tényleg működik és azt kérdezik majd tőlünk a mm, gazdaságban dolgozók, hogy fenntartható lehet-e a mezőgazdaság. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Mária. Most pedig átadom a szót a kollégának. Elnézést, hogy csak most érkeztem. Elfelejtettem, hogy fél órával hamarabb kell érkeznünk a szokásosnál. Lehet, hogy már elmondta, lehet, hogy nem. 30 millió szója babot GMO volt importál az Európai Unió. Itt a mm, táplálkozásról, illetve az élelmiszerbiztonságról beszélünk. Nagyon sok fehérjét kell importálnunk, és előfordul, hogy ez genetikailag módosított. Lehet, hogy maguk az európai mm, gazdák is tudnának ennyit termelni, hogyha genetikailag módosított élelmiszereket állíthatnának elő. Ez a technológia ugyanis számos példa alapján már láthatjuk növeli az élelmiszer hatékonyságát, viszont a zöldek lobbia miatt ez nem megengedett Európában. Itt láthatunk a prezentációban új előad-e új ötleteket, na de vajon a zöld lobby megvétózza -e ezeket az új ötleteket is? Hogyha mondjuk van egy nemzetközi vállalat, amely profitot húzna ebből, akkor a zöld lobby rögtön azt fogja mondani, hogy ez egy rossz dolog. Köszönöm, Stuart. Flanagan. Nagyon köszönöm. Elképesztő előadás volt, lélegzetelállító. Nagyon sok ötletet hallhattunk benne. Előkerült az a 4 millió ember, akik mm, az élelmiszeriparban dolgoznak. Gondoltunk-e már az automatizációra, és arra, hogy az automatizációnak milyen hatása lesz azokra az emberekre, akik az ágazatban dolgoznak? az interneten is le lehet ellenőrizni. Láthatjuk, hogy vannak automatizált mezőgazdasági rendszerek. A jövőben majd a drónok fogják például a gyomokat felszedni. Milyen hatása lehet az automatizációnak az emberi munka, a, a munkaerőre, az emberi munkaerőre? Mm, a gyerekem például van, hogy megkérdez, hogy akkor a jövőben mit fog csinálni a, a mezőgazda, a gazda. Szerre. Nagyon köszönöm. Először is szeretném megkérdezni, hogy mi van azokkal a gazdákkal, nőkkel és férfiakkal, akikről szó van ezekben a kutatásokban. Ugyanis az az érzésem, hogy mindenki tudja, hogy probléma van, súlyos probléma, éghajlatváltozás, és annak vannak következményei is. Viszont azt is látom, hogy itt kutatásokat végzünk, látjuk, hogy mit kell a továbbiakban támogatni, az agroökológiát, viszont nem gondolunk eleget olyan rendszerekre, amelyekkel a mezőgazdasági termelésnek a függését csökkenteni tudjuk ugyanis nagyon drága technológiától fog függni az egész mezőgazdasági termelés a jövőben, ezen mestések alapján. Tehát a jövőben ön esetleg nem akar foglalkozni a gazdákkal, a nőkkel és férfiakkal, akik ebben az ágazatban dolgoznak, hanem mondjuk lecserélni őket automatikus, automatizált rendszerekre, gépekre valamint azt is szeretném tudni, hogy Afrikának milyen perspektívái vannak ön szerint. Szerintem az afrikai országoknak hagyni kellene, hogy a saját élelmiszeréket előállítsák. Itt pedig gondolok arra, hogy az európai adófizetők nagyon sok pénzét költik el arra, hogy Afrikára, hogy Afrikát megmentsük, viszont az afrikaiakkal elfelejtünk konzultálni. Köszönöm, hogyha más nem szeretne felszólalni, nem szeretne kérdezni John Bell igazgató úrtól. De de van kérdés. Hát is adnám a szót a kollégának. Nagyon köszönöm. Köszönöm az előadást, Bell úr. Az lenne a kérdésem, hogy röviden el tudnál magyarázni, hogy mondta, hogy ezek a kutatá- ezeknek a kutatásoknak az a céljuk, hogy új munkahelyeket teremtsünk velük. Na már most az önök értékelése alapján hány munkahelyet tudnánk teremteni, és konkrétan mely ágazatokban? Köszönöm. Köszönöm, Petivel kolléga. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a prezentációt is. Lenne egy pár kérdésem, így az előadás után. Hallhattunk az éghajlatváltozásról. Beszéltem egy professzorral, aki már nagyon régóta foglalkozik ezzel a témával. Miért félünk annyira ettől a híres éghajlatváltozástól. És nem is az éghajlatváltozásról beszélek itt, hanem a, a, a, a hőmérséklet emelkedésétől, attól, hogy mondjuk a növények éjszakabbra fognak tolódni, Hogyha ehhez még hozzávesszük azt, hogy hol is lehet mezőgazdasági termelést végezni, mindig lesznek vesztesek és győztesek, de végül is a hőmérséklet emelkedés talán nem is olyan borzasztó dolog. Ez igaz, hogy széndiokszidból több lesz, de mm, mondjuk több lesz, a, több fát fogunk ültetni és így több nagyobb mezőgazdasági termelést tudunk végezni. Volt már az emberiség történelmében felmelegedés, volt már olyan, hogy meleg volt, de mindig túléltük. Miért van az, hogy a hulladékot újra szeretnénk az élelmiszer láncba bevezetni, miért esetleg felhasználhatnánk a nem eladott kenyeret, mondjuk élelmiszer takarmányként bizonyos feltételek mellett. Sem, számos feltétel, számos lehetőség van itt, szerintem van hova fejlődnünk. Nagyon sokan több mint 800 millióan nem, nem táplálkoznak megfelelően, alultápláltak, és azt is láthatjuk, hogy hány millió tonnányi gabonát raktároznak, ezekből el lehetne látni azokat, akiknek nincs pénzük élelmet venni. Tehát talán nem nincs itt a világ vége, talán meg tudnánk oldani a kérdéseket, hogyha a bolygónk erőforrásait megfelelően kihasználnánk. Nagyon köszönöm, kedves kollégák! Hm, az igazgatónk John Bell bizonyára válaszolni fog ezekre a felvetésekre. Át is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr, megteszek minden tőlem telhetőt. Kezdésképpen szerintem is csodálatos mondat ez az innováció és a tradíció. Én is átvenném majd ezt. Szerintem a három legfontosabb dolog, amelyre gondolnunk kell, az az, hogy a társadalom ezen részében hogyan is lehet megfelelőképpen eljárni. Hogyha gondolunk. Hát, We're miles behind. Amerikára, Kínára nem arról van szó, hogy hogy akarjuk felhasználni a beruházást, nem akarjuk digitalizálni a vidéki közösségeket, ha nem szeretnénk a tudást rendelkezésére bocsátani a helyi közösségeknek és a gazdáknak. Az egyik kollégájuk azt kérdezte, hogy milyen gazdaságokat fogunk átadni, óriási, nagy technológia vezérlésű gazdaságokat. Nem, a technológia az csak lehetővé teszi azt, hogy újra helyévé tegyük a helyi gazdaságokat. Nem kell nagy gyárakra koncentrálni. A miniaturizáció, az adatok helyi felhasználása, ez lesz a cél, hogy az üzleti modellekre építhessünk, hogy modernizálhassuk a vidéki gazdaságot, a társadalmast úgy, ahogy szeretnénk. Választási lehetőségünk van az ipari választás óta, vagy ipari forradalom óta első alkalommal, hogy válasszunk. Ez az első dolog. A második dolog, egy sor képviselő felvetette ezt a problémát. A laboratóriumokból vigyük ki a tudást, és adjuk az emberek kezébe. A kutatás és az innováció transfer, ez a fontos, ez sok különböző dolgot jelent, ezek közül néhány EU-s kompetencia, mások nem. a közös agrárpolitika modernizációjában részt veszünk? Igen, nagyon szorosan együttműködünk az ottani kollégákkal. És az egyik probléma az az, hogy olyan technológiákra, olyan adatokra van szükség, amelyeket a közös agrárpolitika eszközeiben lehetne felhasználni. Tudás, gyakorlatok, mindenféle dolgok tartoznak a közös agrárpolitikához. A tudást adjuk át az embereknek, adjuk a kezükbe. Tudjuk azt, hogy mi növekszik és hogyan. A közös agrárpolitika ezt jelenti. Egy mentbeliú nevezetű helyen voltam tegnap. Az egyik kihívás előttük az volt, hogy nagyon sok szorgalmas gazda van a térségben, akik szeretnének az új tudásokra építeni, de nem tudnak hozzáférni azokhoz a rendszerekhez, azokhoz a tudásokhoz, amik a városokban egyébként könnyen elérhetőek. A harmadik dolog, amiről pedig szeretnék beszélni, az a biogazdaság. Ezt a kifejezést alkalmazta már a korábbiakban, 2012-ben a bizottság is említette, erről szívesen beszélnék majd a jövőben. A biogazdaság stratégiáról. Ez egy technológia irányítású, bio alapú ötlet, gondolat, ami egy sok egy sor új eszközt ad az új generáció kezébe. Az termeléshez, a tej termeléshez, a sajt előállításhoz, stb. járulékosan hozzátartozó területeken, Arról van szó, hogy az értékek maradjanak a közösségben. Van választási lehetőségünk, láttuk a drónoknak a képét, ott van az automatizáció, a robotok. A kérdés az, hogy az eszköz, az érték hogyan jött létre a közösségekben. Amikor még a természetet, a talajt is kezelni kell. És értsük meg, hogy mi az értéke a biológiai erőforrásoknak, és hogy ezeknek az átalakítása milyen értékkel jár. Érdemes tehát ezen gondolkozni. Vannak nagyon jó ötletek, amelyek eh, mondjuk a perspektívának csak az egyik végén merülnek fel, de amikor azt látjuk, hogy mi történhet a, nemzet, a, a megfelelően kezelt természeti erőforrások, hogy micsoda értékeket lehet biztonságos és fenntartható módon generálni ott, ahol az emberek élnek és dolgoznak a vidéki területeken, a kérdés az csak az, hogy el fogjuk -e ezt végezni, Európában meg fogjuk -e ezt csinálni, mert Kínában például más a helyzet, ott az állami a föld, az állam fejleszti a technológiákat, és ők megmondják, hogy mit, hol, hogyan kell csinálni. Az Európai Unió pedig közben lehetséges, hogy nem figyel eléggé oda az élelmiszerrendszerre. A technológiátadás, beruházás és a lehetőségek, a modernizáció, csökkentése csökkentés, a technológia átadás és a lehetőségek kiaknázása. Ezek a fontos dolgok, és ez az EPI Agri Network például, és ezek a hálózatok, amik a különböző érdekelt feleket egy fedél alá hozzák, összekapcsolják, ezek rendkívül fontosak. Az Erasmus például továbbfejleszthető a jelenlegi ö, szintjén túl is. Egnyi úr beszélt egy nagyon komoly problémáról, a protein deficitről. A kutatásfejlesztésben persze mi nem vagyunk felelősek a demokratikus döntéshozatalért a tagállamokban vagy bárhol, úgyhogy amit mi kutatásnak gondolunk, ez egy teljesen más világ, mint ahol a politikai döntéshozók élnek. De jelentős proteindeficitet tapasztalunk a világ különböző részein. Alternatív proteinforrásokat próbálunk felfedezni, például a mikroalgák. A tengerparti közösségeket nagyon komoly súly, sújtja a halászati politikák problémája, a halászati tevékenység csökkenése. Új óriási akvakultúrák vannak, bio finomítók és mikroalgák. Különböző proteinforrásokat lehet tehát megvizsgálni, illetve a rendszerben lévő proteinek újrafelhasználását is érdemes végig gondolni. Flanagan úr A családom az tisztességes gazdálkodó család volt, de én már elfajzottam, ha mondhatom így. Amikor a biológiát nézzük, tetszik vagy nem? Persze mindannyian már messze elrugaszkodtunk, messze vagyunk attól, hogy értsük a tudományt, és ez nagyon ijesztő az emberek számára. De a mezőgazdasági élelmiszer területi kutatások és a drónok használata, ez azt mutatja, hogy egyre inkább adat alapú folyamatok vannak. Ott van a precíziós mezőgazdaság például, ahol egy sor különböző adatot a növények genetikai térképétől kezdve az időjáráson át a műtrágyák tartalmáig be lehet táplálni a rendszerbe, és ezt oda tudjuk adni utána az eredményt a gazdának, és azt mondjuk, hogy hát döntsön ezen, a, ennek, ezen adatok alapján. De nagyon fontos, hogy a helyi szinteken generált érték lesz az, ami fellendíti majd a gazdaságokat, az üzleteket és a, a gazdaságot. Mindannyian, mindannyian a vidéki területeknek akarunk segíteni még akkor is, hogyha nem az a ért bennünket, hogy ott nőttünk fel. Amikor az agroökológiáról beszélünk, a bizottság hozzánk tartozó része számára nagyon fontos, hogy egy egész portfólió álljon rendelkezésünkre. Az egyik projekt, amin dolgozunk, az a búzák és más növényeknek a régi fajtái mert nagyon sok monokultúrát látunk a mezőgazdaságban, és az ellenálló képességet próbáljuk vizsgálni, tanulunk a múltból, tanulunk azoktól a növényektől, amelyeket lehet, hogy egy ideje már nem termeljük, de esi lehetőségek lehetnek bennük a különböző, például időjárásbeli szélsőségeknek való ellenállás tekintetében. Aggódjunk a klímaváltozás miatt? Azt hiszem a választ mindenki tudja erre. A 9 millió ember annak a táplálása lesz az igazi nagy probléma, és ráadásul ehhez hozzájön ugye a klímaváltozás, tehát egy sor tényező kombinációjára kell felkészülni, és ha valaki nem a megfelelő időben, a megfelelő helyen él, akkor bizony problémái lesznek. A valóság abból a tekintetből is érdekes, hogy van Európának olyan része, ahol hosszabb időn keresztül lehet most már termelni a gazdasági változás miatt, viszont a talaj összetétele megváltozik a klímaváltozás miatt. Egy példa a hurikánok. Európába első alkalommal érkeztek el. Azért, mert a kelet-atlanti vizek 26 fokra melegedtek, és hogyha 50 méter mélységig az óceán 26 Celsius fokra melegedik, akkor az hurikánt fog eredményezni. A globális felmelegedés felmelegíti a vizeket, és ez hurikánokat okoz olyan mértékben, hogy a az Atlanti óceán keleti partjait is idén először sújtották ezek az időjárási jelenségek. Egy sor dolog kombinációját történik tehát manapság. A tudósok azt mondják, hogy egy sor különböző megoldás portfóliójára van szükség, hogy megoldjuk. A talaj kérdése az egyik legjelentősebb. Tavaly bejelentettünk egy kezdeményezést az európai talajokról. A különböző kutatóintézeteket próbáljuk összehozni, és feltárni a megoldásokat arra, hogy hogyan lehetne ismét fel életet vinni a talajokba. Az élelmiszer hulladékról is volt egy kérdés. Egy sor különböző dolgot teszünk ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy megpróbálunk körkörös rendszereket építeni minden folyamatba. Például milyen intézkedések vannak a kapban, vagy a jövőbeli strukturális alapokban. Gazdasági szinten a hulladékot különböző rendszerekben újra fel lehet dolgozni a nitrátokat, a foszfátokat, a tápanyagokat, biztonságosan ki lehet belőle termelni, és ez a parlament hulladék rendeletében, vagy az élelmiszerrel kapcsolatos rendeleteiben majd lecsapódhat, hogy találjunk olyan módszereket, amikkel a hulladékból a biztonságos vagy nem biztonságos elemeket ki lehet nyerni, ezeket szét lehet választani, és amit fel lehet használni, azt felhasználjuk. Demonstrációs szintű létesítményeket már építünk, például a kommunális hat, hulladék hozzáadott értékének a kiaknázására, hogy egy város mondjuk ne elégesse, vagy hulladéklerakóban helyezze el a hulladékát, hanem a lehető legnagyobb részt felhasználja és akkor a gazdák, a cégek és az élelmiszerlánc szolgálatába tudjuk állítani a hulladékot. Petir asszony Afrikáról kérdezett, és arról, hogy hány munkahely fog létrejönni vagy elveszni. A mezőgazdaságban azt látjuk, hogy csökken a munkaerő aránya általánosságban, de a feltételezéseinkre alapozva milyen tevékenységeket fognak végezni a vidéki közösségekben 20-30 év múlva az emberek. Ez nagyon függ attól, hogy milyen beruházások történnek ma. Globálisan a tendencia az a, szer, a felé mozog, hogy a városokba fognak költözni az emberek. Azt akarjuk például, hogy az építőiparunk bio alapanyag alapú legyen? az erdőgazdálkodásokra és a bioanyagokra épüljön? Biológiai származék anyagokra? Bécsben 24 emeletes épületet húztak fel fából. Ez azt jelenteni, hogy az erdőgazdálkodásnak egy ipari méretet kéne öltenie. Minden azon múlik tehát, hogy hogyan akarjuk megszervezni a jövőbeli életünket. A biogazdaság stratégia 2012-ben került először említésre, 700 ezer munkát, munkahelyet tudna létrehozni, és ez nagyon magas értékű munkahelyeket jelentene a gazdaság szerte. Vizsgálom jelen pillanatban is az adatokat, és hogyha az értékelésemnek, az elemzésemnek meg lesz az eredménye, akkor meg fogom osztani önökkel. Rodriguez szenátor, mondja az előadó, Afrikáról kérdezett, kutatás és innováció. Nem arról szól, hogy döntést hozzunk, hanem hogy eszközöket adjunk a közösségek kezébe. Az Európai Unióban azt gondoljuk, hogy a tudás az köz tulajdon, meggyőződésünk, hogy nyílt rendszerre, kutatási rendszerre van szükség, hogy a tudást azok emberek kezébe tudjuk adni, akiknek szüksége van rá. Felelős vagyok egy afrikai partnerségért, és mit is csinálunk az afrikai hatóságokkal. Ők meghatározzák a menetrendet, ők is kutatnak, összeadjuk a tudásunkat, a mi kutatásunk eredményeit, de az afrikai emberek igényei alapján döntünk arról, hogy miről kutassunk. A táplálék tápanyag tartalmával kapcsolatos kutatásokra van leginkább szükség, különösen a szubszaharai Afrikában, illetve például Észak-Afrikában is óriási potenciált látunk a növekedésre, munkahelyteremtésre és a természeti erőforrások innovatív kiaknázására. Köszönöm. Nagyon jó, köszönöm John, köszönöm szépen a válaszokat, nagyon köszönjük, hogy itt volt. Reméljük, hogy ezek a fontos eredmények a mezőgazdaság, az élelmiszeripar szolgálatába állhatnak majd, ugyanis erre valóban szükség van. Most pedig, kedves kollégák, folytatjuk a következő napi rendi ponttal, méghozzá a 12-es napi rendi ponttal, a 2016. évi mentesítés, az EU általános költségvetése. Ahogyan tudják, az elmúlt években az Agri Bizottság úgy döntött, hogy véleményt készít az előző évi általános költségvetésről, ugyanis a mezőgazdasági szektor fontos részét, nagy részét képezi az EU általános költségvetésének. Éppen ezért fontos, hogy tudjuk, hogy mire költjük el ezt a pénzt. Karin Kadenbeck az előadója ennek a véleménynek, látom, hogy már jön is, ő fogja bemutatni a véleményét, a véleménytervezetet. A módosításokat november 27-én 13 óráig várjuk. Karin, tiéd a szó. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Ami ezt a mentesítést illeti, több különböző eleme is van. Több esetben a jelentős hibahatár alatt vannak a hibák, a gazdaságok esetében magasabb a hiba arány, 1,7%, mint a közvetlen kifizetéseknél. A vidékfejlesztés esetében az 5,3-ról 4,9-re csökkent, és nem tudom, hogy Hányan olvastak a jelentéstervezetemet, de akik elolvasták a tervezetet, azoknak a figyelmébe ajánlom, hogy van egy hiba itt, 6%-ról beszélünk, de csak 5,3% ez, nem pedig 6. Ezt majd ki fogjuk javítani egy technikai módosítónak a segítségével, és köszönetet mondok mindenkinek, aki ezt a hibát észrevette és szólt a vidékfejlesztésben azért magasabb a hiba arány, mert nagyon komplexek, a, összetettek a programok. ahogy a véleményben hangsúlyoztam, itt nem csak arról van szó, hogy a jó akarat hiányozna, hanem az a helyzet, hogy a jogszabályi rendelkezések, a végrehajtás nagyon bonyolult. Persze nagyon csábító erről beszélni, de a mentesítés az nem ennek a helye, hogy arról beszéljünk, hogy a közös agrárpolitika milyen irányt vesz. Ettől függetlenül a számvevőszék által benyújtott anyagokat felhasználjuk, a fiatal gazdákról már szóltunk, a vidékfejlesztésről is fogunk tudni szólni, tehát ebben a kontextusban lesz arra lehetőség, hogy véleményt formáljunk arról, hogy a kap milyen irányba halad. Nos, a mentesítésben lehet látni, hogy a bizottság és a számvevőszék is hasonló hibaarányt állapított meg, bár a számítási módszerük eltérő. A bizottság több ezer vizsgálatot hajt végre, a számvevőszék csak 380-at hajtott végre, de hát ettől függetlenül nehéz lesz az, hogy a, nehéz lesz a hiba arányt levinni. Anélkül, hogy ne költenénk aránytalanul sokat az ellenőrzésekre. Hiszen az ellenőrzések számának megnövelése nem vezet további bevételhez, hanem a kiadások növet, növeléséhez. talán túl korai még végső következtetéseket levonni, de a környezet állapotának a javulását, javulását például nagyon nehéz mérni, és inkább hosszabb időszak szükséges erre, rövid időszak alatt nem annyira megoldható ez. Persze a rendelkezésre álló idő korlátos, Jövő héten 27-éig be kell nyújtani a módosító indítványokat is, és én nagyon örülnék annak, hogyha a kollégák támogatnának engem bizonyos pontok kihangsúlyozásában, de én persze várom az ő véleményüket, és szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a tagállamoknak mindig lehetősége van arra, hogy a hiányzó, esetlegesen hiányzó információkat utólag, pótlólag beküldjék, és ez is javíthat a hiba arányon, ahogy az egyébként a tavalyi évben már előfordult. Egyébként egész pozitív a jelentés, még akkor is, hogyha magasabb a hiba arány, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adófizetők pénzét eh, herdálóan használtuk fel. Itt nem bűnözőkről van szó, hanem nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk a rossz időszakot írják be, vagy a, egész egyszerűen a rossz rublikába írnak be bizonyos adatokat. Tehát nagyon gyakran csak számítási vagy ilyenfajta administratív hibáról van szó. És egyébként a számítás az helyes. Ezt fontos kihangsúlyozni mindenképpen, mert a számvevőszék által meghatározott hibaarányt gyakran a médiában úgy jelenítik meg, vagy festik le, mint hogyha itt szándékosan bűnözők csaltak volna. Köszönöm szépen, a vitát megkezdjük, és Péter Jár kezdi először. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Kádenbach asszonynak a munkát először is. Nagyon rövid volt az idő, és egyébként az ő hozzászólása is nagyon rövid volt és tömör, a lényeget emelte ki, ugyanúgy, mint ahogy az ő írásos munkája, nagyon öröm volt, nagy öröm volt ezt olvasni. Ez az első megjegyzésem. A második dolog, hogy nagyon jó volt közöttünk a kommunikáció és az együttműködés a tervezet elkészülte folyamán. Az mindenképpen nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság, fontos ezt elmondani, hogy a mezőgazdaságban a legalacsonyabb a hibaarány. Nulla felé konvergálunk a kettes bekezdésben. Például a a zöldítés nem vezetett komoly problémákhoz. Persze a gazdálkodók folyamatosan igyekeznek alkalmazkodni, ők folyamatosan tanulják az európai jogszabályokat, és a vidéki területeken is most már egyre csökken a hiba arány, tehát ez azt jelenti, hogy egyre több többet tanulnak, egyre jobban alkalmazkodnak a gazdák. Az én véleményem az még mindig az, hogy túl bonyolultak, túl összetettek ezek a programok, és egyébként a felhasználói csoportokról is érdemes beszélni, ahogy ezt már említettük. Tehát ugye vannak olyanok, akik megszokták, hogy évről évre kérelmeket nyújtanak be, és mondjuk vidéken előfordul, hogy valaki az életében először vagy egyszer csinált csak ilyet, akkor az teljesen más, mint hogyha valaki hozzászokott ehhez, tudja, hogy mit hova kell élni, hogyan kell kitölteni, és így tovább. Ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindent felhasználó baráttá kellene tenni. Azt gondolom, hogy nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy itt nem korrupcióról, vagy szándékos csalásról lenne szó egész egyszerűen a bürokratikus nehézségek vezethetnek a hibákhoz. De ez persze ö, nem jelenti azt, hogy ezek ne lennének hibák. Kaldenbach asszony nagyon jó munkát végzett, mondom még egyszer, és köszönöm szépen, hogy ennyire rövid, tömör és lényegre töröl. Köszönöm szépen. Most folytatjuk az árnyék előadókkal, és Belder kolléga következik. Ja, eh, Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az vélemény előadójának, ezért a véleménytervezetért. <clears throat> Ahogyan említette, a hiba mm, százalék csökkent, nagyon jó ez, igen, üdvözlendő. Hogy egyértelmű legyen ezek a <clears throat> hibák jó, hogyha csökkennek. A harmadik bekezdésben pedig arról van szó, hogy hova, hogyan is osztjuk el a költségvetéseket, szerintem ezt nem itt kellene um, kezelni, valamint véleményem szerint a pozitív elemekkel kapcsolatban valamit beleírhatnánk még a véleménybe, vagyis az úgynevezett corrective capacity ket lehetne belevenni a szövegbe, és javasolni, hogy ezeket még jobban csökkentsék. Valamint a véleménybe bele lehetne venni még azt is, hogy a az azonosítási rendszer mennyire mm, precíz lett, precízebb lett, és így az administratív terhek csökkentek. Minden esetre örülök a gyümölcsöző együttműködésnek, szeretnék köszönetet mondani ezért a csodálatos véleménytervezetért. Köszönöm, köszönöm, most pedig Takula kolléga. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, kedves kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani a véleménytervezet előadójának ezért a kiegyensúlyozott véleményért. Szeretném üdvözölni a fejlődéseket, ugyanis a hiba arányok tényleg csökkentek a kifizetéseknél, ez valóban üdvözlendő. A véleménytervezetben több fontos téma előkerül, Szerintem egy jó, kiegyensúlyozott véleménytervezetről van szó. Lenne egy-két gondolatom, amelyet azért majd megosztanék önökkel. Esetleg meg mm, bele lehetne venni például a szövegbe azt, hogy a bizottságnak egy egységes rendszerre, sémára kellene áttérnie, annak érdekében, hogy az adminisztratív terhek tovább csökkenjenek. Ez azt jelenti, hogy jelenleg különböző ellenőrzéseket hajtanak végre eléggé gyakran. Ezt pedig el lehetne kerülni, hogyha lenne egy egységes ellenőrző rendszer. Véleményem szerint nagyon fontos figyelem, figyelme, figyelemmel követni az egyenlőtlenségeket is, hogyha vannak, és szerintem jó lenne, hogyha kockázat alapú stratégiát folytatnánk, az összes adat alapján ilyen stratégiát dolgoznánk ki. Szeretném önöket emlékeztetni arra is, hogy különböző hibák, hibafajták léteznek. Vannak olyan hibák, amelyek a rendszer összetettségéből fakadnak. Például előfordulhat az, hogy a gazdálkodó az állatait jó, mondjuk nem jó öm, rubrikában tüntetik fel, ez még nem jelenti azt, hogy a gazda valami rosszat tenne az adófizetők pénze ellen, egyszerűen csak rossz az adminisztráció. Köszönöm minden esetre a véleménytervezet előadójának ezt a jó szöveget, és tényleg az egységes ellenőrző rendszert javasolnám. Köszönöm Tákulá úr, most pedig Flanagan úr kap szót. Nagyon köszönöm, kiváló véleménytervezetet láthattunk, és szerintem a hármas bekezdést meg kellene tartanunk, úgyhogy mindenki tudjon csak arról, ami itt van, ugyanis szégyenletes a helyzet. ki lesz biztos is tudja, ez a hármas bekezdésben elő is kerül. Ami a többi témát, a többi pontot illeti, egytől ötig, itt ne felejtsük el, hogy mi emberek vagyunk, humánusak kell, hogy legyünk, ugyanis előfordulhat, hogy, vég, hogy hibákat követünk el. A lényeg, hogy azokat ne szándékosan tegyük. A rendszerek valóban túlságosan komplexek. A bizottság <clears throat> a tagállami kormányok és a gazdálkodók közötti kommunikációt foly- zöggenőmentesebbé kellene tenni, és a bürokráciát csökkenteni. Ebben a kis könyvecskében, amelyet a bizottság írt, ez nem ugyanaz, mint amit a, far, a gazdák kaptak. Előfordul, hogy azért büntetnek meg valakit, mert túlságosan bonyolult a rendszer. Van, volt, aki erre azt mondta a bizottság részéről, hogy hát akkor menjen el egy tanácsadóhoz. És erre olyan válasz is érkezett, hogy van, hogy a tanácsadók sem tudják, hogy mit kell tenni. Előfordulhat tehát, hogy az emberek hibákat követnek el, éppen ezért a szabályokat le kell egyszerűsíteni. Köszönöm. Köszönöm, Miseleten. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a véleménytervezet előadójának. Egy fontos mondatát ragadnám ki a véleménytervezet előadójának. Sokat hallani mostanában a zöldítésről. Na már most a véleménytervezet előadója azt mondta az imént, hogy még túlságosan korán van ahhoz, hogy a biodiverzitásra gyakorolt hatást felmérjük. Szerintem ezt a reflexiót bele kellene venni, ezt a gondolkodást bele kellene venni a jelentésbe. Már volt alkalmunk a szemmevőszék elnökével is beszélni erről, vagyis arról, hogy az elemzések, a szemmevőszék elemzései a pénzre fókuszálnak, arra, hogy ezt mire használják fel, de arra, hogy józanésszel használják-e fel a költségvetésből származó forrásokat, arra, arra nem jut ideje, nem foglalkozik ezzel a szemmevőszék. Szerintem ez is fontos lenne, ugyanis így kétségtelenül bizonyos felesleges ellenőrzéseket meg lehetne szüntetni. Köszönöm. Köszönöm, Michel. Albert ez az utolsó hozzászóló. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondok Karin Kaldenbachnak is a kiváló munkájáért. Csatlakoznék ahhoz, amit a Péter Jár mondott. Nagyra értékelem az ő érzelmeit. Kaldenbach asszony nagyon régóta dolgozik itt, és hibák esetében mindig az volt a véleménye, hogy különbséget kell tennünk olyan hibák között, amelyeknek van hatása az adófizetői pénzekre, és olyanoknak, olyan hibák között, amelyeknek nincs pénzügyi következménye. Ugyanis gyakran fordul elő, hogy valaki valamilyen információt bevisz, és emiatt a kifizetés késlekedik, akár több ezer euróra hosszú időn keresztül várnia kell. Ezért nagyon régóta kérjük, hogy a két kategória között tegyünk különbséget azon hibák között, amik az adófizetőknek pénzébe kerülnek, és az ilyen közvetlen következményekkel nem járó hibák között. És így sokkal igazságosabban tudnánk bánni ezzel a témával. Szokatlan ez a dolog, mert egy kettős büntetési rendszerünk van, hogyha valaki túlságosan későn küldi be az adatait, például az adatbázisba, az egy dolog, nekem is van ilyen problémám, akkor amikor a kislányom öm, óvodába megy, hogyha gyorshajtásért megbüntetik, akkor, akkor az egy dolog, hogy bírságot fizet, de még a gyermektámogatási juttatásokat is csökkentik. Ez egy példa volt, ami illusztrálja azt, hogy milyen problémákhoz vezethet ez. Köszönöm szépen mindenki hozzászólt, most pedig a bizottságnak, a DG Agrinak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a pozitív hozzászólásokat a hiba a kapcsolatban idén. Én nekem is hangsúlyoznom kell, hogy a hiba aránya kap esetében 2,5%-os volt a számvevőszék adatai alapján, ugyanaz, mint a DG Agri éves tevékenységi jelentése szerint, tehát ugyanarra az eredményre jutottunk idén, mint a számvevőszék. Úgyhogy most talán mi, ahelyett, hogy a hibaarányról beszélnék, több mint 97,5%-ának a kap kifizetéseknek már megvan az igazoló nyilatkozata. Köszönöm, hogy ezt is a véleménytervezetükben elismerték. A többi témával kapcsolatban nagyon sok kommentárom nincs. Hogán biztos úr a Költségvetési Ellenőrző Bizottságba látogat jövő kedden, és beszél majd az összes témáról, amit önöket is felvetettek, a közvetlen kifizetések elosztásáról is. De csak, hogy elismételjem azt, amit önök is mondtak, bár a hibarány egyáltalán nem tükrözi a csalás szintet, a költségvetési költségvet, a mezőgazdasági költségvetésben az Olaf jelentés szerint a legalacsonyabb hibaarány az a költségvetés összes területén egy százaléknál is alacsonyabb a csalás arány a mezőgazdaság területén. Úgyhogy nagyon fontos, hogy hibákról beszélünk, vagy nem tökéletesen működő rendszerről. Az agrifőigazgatóság számára is egyébként kiváló eredményt sikerült elérni az 1,7 százalékkal. Az első pillérben hangsúlyoznám, hogy a szemvevőszék első alkalommal 94 óta minősített véleményt adott ki az Európai Bizottság ö, teljes teljesítményéről. Az első pillérben 1,7% volt a hibaarány, ez pedig jelentős részét teszi ki a költségvetésnek. Nagyon üdvözöljük ezt az eredményt és az Európai Parlament véleményét is. Hogan úr majd még jövő héten sokat fog erről beszélni. Köszönöm. Molto bene, grazie alla... Nagyon jó, köszönöm szépen az Agrifőigazgatóság beszámolóját. Most pedig visszaadom Karinnak, az előadónknak a szót. Mich ganz herzlich für Köszönöm szépen én is szívből a kollégáknak a javaslatokat, a segítőkészségüket. Nagyon sokat figyelembe fogok tudni venni és ez biztos alapot fog jelenteni nekem a Hogan úrral való munkához. Nagyon jó, köszönöm szépen, megköszönöm Karinnak. November 27-e 13 óra módosítok benyújtási határidejére, határidejére emlékeztetnék még egyszer. Most pedig az utolsó előtti pontunk következik, a napirend 11-es pontja. Tehát a bizottság egy képviselőjét hallgatjuk meg. A virághagymákra, a spárgára és a fás cserjékre vonatkozó növényfajta oltalmak meghosszabbításáról. Ezt a kezdeményezést eh, Enyizvájer Péri kolléga indította. Izrael kolléga levelet is kapott egyébként ezen eh, növénytermesztő képviselőitől, és a levelek nyomán folytatott eszmecsere vezetett ahhoz, hogy a, főigazgató, a Szente főigazgatóságot meghallgassuk. Tehát először megadom a kollégáknak a szót, és utána pedig a Szente főigazgatóság kollégáikat szót, hogy válaszoljon. Die heeft tot nu toe geen actie ondernomen om het kwekersrecht voor bloem... Jó napot kívánok, nagyon köszönöm, hogy felszólalhatok a mm, közösségi növényfajta hivatalról szeretnénk beszélni, a virághagymánk, a spárgák és a fás cserjék esetében arról, hogy 25-ről 30 évre szeretnénk emelni a közösségi oltalmaknak, közösségi növényfajta oltalmaknak az idejét, ez a célunk. Nagyon fontos, hogy a bizottság cselekedjen, és felemelje 25 tehát 30 évre a közösségi növényfajta oltalom idejét. El kell érni azt, hogy az oltalom tulajdonosa ezt megkapja, ami a spárgákat a virághagymákat és a fás cserjéket illeti, februárban már küldtem egy iratkérdést a bizottságnak, nem azért, mert ez holland érdek, hanem mert európai érdek. A játszintok, a tulipánok kontúl, a holland játszinton és tulipánokon túl, ott van még a, a lengyel eper, szeder, áfonya, vagy például Olaszországban a rododendonok, ezek esetében mindenképpen változtatni kellene a jogszabályozáson. A válaszomra, az írásbeli kérdésemre adott válasz a 19 a 19-es a 2010 per 94-es rendelet 19. 19 per 1-es cikkének módosítása volt. El kell érnünk azt, hogy segítsük ezeket a gazdákat, ezeket a növénytermesztőket, és az oltalmaknak az idejét meg kell növelnünk. Nagyon köszönöm, mondja az elnök, köszönöm szépen az előadást, most pedig a Digi Sante azt képviselőjének szeretném megadni a szót, akinek nagyon köszönöm, hogy itt van ma velünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm, és át is adom a szót önnek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy elmondhatom, hogy a bizottság hogyan is áll a közösségi növényfajta oltalmak meghosszabbításának területén.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 sával kapcsolatban. 2008-ban érkezett ez, a közösségi növényfajta hivatal igazgatási tanácsához érkezett be. A spárgák, illetve a, egészen pontosan az eprek esetében. 2009-ben egy munkacsoportot hoztunk létre, együttműködvén a CPVO-val, illetve az Európai Bizottsággal, valamint az oltalom tulajdonosokat tömörítő szervezeteket. Azt láttuk, hogy nehéz megállapítani, hogy bizonyos fajok esetén miért is van szükség az oltalom meghosszabbítására, ezért plusz információt kértünk a kérelembenyújtói kérelembenyújtóitól, arra vonatkozóan, hogy ez a meghosszabbítás miért is szükséges. Mindeközben a bizottság külső értékelést végzett, több évig tartott ez, 1995-től egészen 2011-ig, és a CPVO igazgatási tanácsa úgy döntött, hogy ennek a kérelemnek a vizsgálatát felfüggeszti. Ez a külső vizsgálat figyelemmel követte a növényfajta oltalomvédelem ide, oltalmának idejét, és azt láthattuk, hogy a jelenleg működő rendszer jól működött, hogy az oltalom ideje az értékelés alapján arányos volt és megfelelt a rendszer követelményeinek. Ez, a, mm, ez az oltalmi idő megfelelt a növényfajta oltalmi tanúsítványok, tagállami tanúsítványok idejének, és azt is láthattuk, hogy az oltalom tulajdonosai bár kérték a hosszabbítást, más, más szereplők szerint elegendő az oltalom jelenlegi ideje. Ezen értékelés után egy szakértői csoport kezdett el foglalkozni az értékelés eredményeivel. Ez állt a CPVO-ból, a tagállami szakértőkből, valamint az oltalom tulajdonosaiból. 2012 és 2015 között számos ülésre került sor, és ebben a szakértői csoportban, munkacsoportban nem foglalkoztak az oltalom hossz, oltalom idejével. 2016-ban pedig hivatalos kérelem érkezett be, a CPVO-nak az elnöke kereste meg a bizottságot azzal, hogy a fásterjék, a, a spárgák, a fásterjék, például epermálna, áfonya és szeder, mint ahogyan ezt már ö, hallhass, hallhattuk, valamint a virághagymák esetében növeljük az oltalom idejét. Válaszoltunk erre a kérelemre. A igazgató helyettes Mikó úr beismerte, hogy a kérelem valóban rendkívül fontos. Fontos a megtérülés, és arra is emlékeztetett mindenkit, az igazgató helyettes, hogy a vélemények megoszlottak, a különbözőek voltak az egyeztetések során. Persze az oltalom tulajdonosai hosszabbítást szerettek volna elérni, de nem mindenki értett ebben egyet. E, mélyebb tanulmányra, hatástanulmányra, elemzésre van szükség, állapították meg, nem csak magában az ágazatban, hanem a faiskolák tulajdonosainál, illetve a végfogyasztóknál is. Hogyha módosítjuk a jogszabályt, vagyis az alaprendeletet, ezt már liszabonizálták, úgyhogy a tanácsi módosítási javaslat után ez most már egy tanácsi, illetve parlamenti együttdöntési folyamat lenne. A bizottságnak tehát számos elemre volt szüksége, látható, hogy melyek ezek, hány változat van, mennyi időre szól az oltalom, mennyi idő után nem vonatkozik az oltalom az adott növényekre, kik az oltalom tulajdonosai, stb. Talán jó lenne kitérni arra, hogy melyek a jogszabályozások a nemzetközi szintéren. Mi, um, Európai Uniós jogszabályozó szervek 25, illetve 20 évnél tartunk bizonyos esetekben. A nemzetközi egyezmények, például a növényfajta oltalmi egyezmény, rövidebb oltalmi időkről beszél, tehát mi mondjuk úgy kedvesebbek vagyunk. Ugyanis az átlag oltalmi idő 20 év általánosságban, mi pedig 25 éves oltalmi idővel dolgozunk. A leghosszabb idő pedig a nemzetközi egyezmények esetében 25 év, pedig mi, mi pedig 30 évet javasolunk. Tehát valahol a mi rendszerünk hosszabb ideig védi a növényfajtákat. Megkaptuk tegnap a kérdésünkre adott választ, a CPVO válaszát megkaptuk, és a CPVO minden kérdésünkre válaszolt, minden plusz kérdésünkre is, amelyeket feltettünk, és azt láthatjuk, hogy persze most még nem fogom tudni elmondani azt, hogy a bizottság mit is tett ezzel a tegnap beérkezett, tegnap délután beérkezett kérelemmel. Minden esetre meg fogjuk azt vizsgálni, alaposan meg fogjuk vizsgálni, és hogyha ezt a hosszabbítási kérelmet pozitívan kezeljük. Hát tudják, hogy számomra a jogszabályozási folyamat az még, még mielőtt oda érke, érkeznénk, hogy szövegjavaslatot küldünk el, ahhoz a tanács, a parlament beleegyezése is szükséges. Ehhez persze hatástanulmányra van szükség. A részes feleket mindenképpen meg fogjuk kérdezni, tehát nem csak az oltalmak tulajdonosait, hanem mindenkit, aki érintve van, a termesztők, a fogyasztók, mindenkivel konzultálni fogunk. Ez tehát, ehhez tehát részünkről elmélyült tanulmányt igényel, véleményünk szerint tehát ezt elmélyülten kell vizsgálnunk, és a tanácsnak és a ö, parlamentnek valószínűleg az oltalom hosszabbítását fogjuk javasolni. A bizottságnak először meg kell vizsgálni azt, hogy minden elem a birtokában van-e, hogy a hatástanulmányi boardnak mit fog mondani, valóban minden javaslatot fogunk-e fogunk -e vizsgálni. Jelenleg tehát mm, az anyagot most már bővebben, részletesebben meg fogjuk tudni vizsgálni, hiszen már a birtokunkban van, majd el tudjuk mondani, hogy mivel is mit is szeretnénk tenni ezzel a kérelemmel. Persze most a számos függeléket, amelyet kaptunk, még át kell nézni. Ez a következő feladat, amely vár ránk a bizottságnál. És természetesen az anyagot megfelelő figyelemmel fogjuk vizsgálni. És az oltalom növelésére vonatkozó kérelmet megfelelőképpen fogjuk kezelni. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr, hogy felszólalhattunk. Nagyon köszönöm, mm, nagyon köszönöm igazgató asszony, most pedig kezdődjék a vita Belder kolléga először. Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a nagyon átfogó prezentációért. Nagyon fontosak a tenyésztők jogai. Nagyon fontos kompenzálni őket. Az is nagyon fontos, hogy jobb és jobb verziókat tudjanak kitenyészteni. Nagyon nehéz munkáról van szó, úgyhogy az oltalmi idő kiterjesztése nagyon is jogos, értem, hogy nagyon sok országban a biológusok miért, is miért támogatják ezt. Küldjünk pozitív jelzést a bizottság felé, hogy reménykedünk abban, hogy a lehető leghamarabb ezt el lehet érni. Steve Agnew következik. Köszönöm szépen! Arról az elvről beszéltünk, hogy a nemesítőknek milyen jogai és jogdíjai legyenek. Ezt teljes mértékben tudom támogatni, ez az ő bevételük és nagyon magas a kudarc arány. Lehetséges, hogy száz növényfajtával próbálkoznak, egyikkel, másikkal is mindig baj van, és miután rengeteg pénzt és időt költöttek rájuk, fel kell adni a kísérletet. De amikor végre sikerül valami jó eredményre jutni, az olyan, mintha megnyerné a jackpotot. De ennek a jackpotnak az értéke kell, hogy fedezze az összes kudarc költségét is. És nagyon sok cég, ami ezt a munkát végzi, általában inkább családi vállalkozás, nem óriási koncernek, úgyhogy szerintem igenis megilleti őket az a jog, hogy kompenzációt kérjenek az inter- a szellemi tulajdonjogukért. Különben semmilyen ösztönző erő nem lesz, hogy elvégezzék ezt a rengeteg munkát, és azáltal mindenki veszít. Aztán lehetséges az is, hogy a kísérletekben valami, valami nagyon csodálatosnak tűnik, de amikor a piacra kerül, akkor lehetséges, hogy egy versenytárs kiderül, hogy egy egészen picikével még jobb termékkel tudott előállni, és így hiába gondolta azt a tenyésztő, hogy megnyerte a jackpotot, mégsem, mert elvérzik a versenyben. Azért dolgoznak ezek az emberek, mert ők is profitot szeretnének termelni. Hogyha ez sikerül, akkor az a személy, akinek a szellemi tulajdonjogát a többiek a későbbiekben felhasználják, nagyon fontos, hogy szintén részesüljön a profitból. Térjünk ki a, cukornád, a cukorrépa kérdésére. Láttam egy olyan répát, ami elég rosszul nézett ki, és valamilyen borzasztó betegségben szenvedett. Ha én ezt tudtam volna akkor, amikor a korábbiakban elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor ha valaki azt mondta volna, hogy van olyan faj egyébként, ami ennek a betegségnek ellenáll, akkor egészen uh, elragadtatott lettem volna. Sosem fogom elfelejteni ezt a történetet. Emlékezzünk a következőre nem tudjuk a traktorainkat előállítani, nem tudjuk a műtrágyát előállítani, a gyomírtókat, a kártevőírtókat. Mit tudunk tenni? Magot tudunk termelni, és semmi nem fogja megakadályozni a gazdákat abban, hogy természetesen azokat a fajtákat fogják változtani, amelyekre nem kell jogdíjat fizetni, és ez azt jelenti, hogy az új magvakért nem kérhetnek, vetőanyag, vetőmagért nem kérhetnek túl nagy árat azok, akik kifejlesztették őket, különben senki nem fogja megvenni. Köszönöm szépen, Stuart. Jutem az utolsó hozzászóló a témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az Európai Bizottságnak Az öt éves kiterjesztés rendkívül fontos, ahogy a kollégák is mondták. Abból a szempontból, hogy biztosítsuk, hogy ellenálló képesebb növényeket termesztünk, amelyek jobban ellenállnak a különböző kártevőknek, és ellenállnak a vadon termő növények általi beporzásnak vagy szennyeződésnek. A kisebb gazdáknak kicsit hosszabb időre van szükségük, hogy érvényesülni tudjanak a játszmában. Kérem a bizottságot, hogy pontosítsa, hogy lehetséges-e hogy a cégek segítsenek ebben a munkában. Köszönöm szépen, Jan, most nem tudom, mit tegyek, megadjam-e rögtön kollégánknak a szót, vagy előtte még a DG Szentét hallgassuk meg? Anni, először. Tessék. Dank de commissie eh, voor het antwoord gegeven is. Nagyon köszönöm. Véleményem szerint eh, Európában beszélhetünk általánosságban mindig Beszélhetünk itt a Monsantóról és a többi vállalatról. Ön azt mondja, hogy több bizonyosságra van szükség, ugyanis voltak már konzultációk nagyobb szervezetekkel, de abban megegyezhetünk, hogy még nyár előtt a dolgokat tisztába kell tennünk. Itt nem csak a változásról, hanem annak a következményeiről is szó van, arról, hogy ennek a második cikknek milyen hatása is van. Ez pedig kimutathatjuk. Egyrészt örülök a válaszának, másrésztről viszont nem szabadna időt vesztegetnünk. Egy kis bizalomról kellene tanulbizonyságot tennünk itt Európaként. Köszönöm, most pedig visszaadom a szót az utolsó szójogán a felszólalónknak. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a képviselőknek először is a támogatást az oltalom jogával kapcsolatban. Látom, hogy ez egy jó oltalom, és támogatnak minket, ez már jó dolog, ez már pozitív hallottuk, hogy a kérelmek mögött KKV-k állnak, ezt mi is tudjuk. Nálunk van az anyag, most az anyagot megfelelő figyelem mentén fogjuk megvizsgálni. Vannak nagyon nehéz eljárások, a együttdöntési eljárás igencsak bonyolult, olyan eljárás, az eljárás során olyan javaslatot kell előállítanunk, amely majd a hatástanulmányi vezetőségnek a véleményét, vélemény, amelyről a hatástanulmányi elnökség véleménye is pozitív lesz. olyan javaslatra van szükségünk, amelynek pozitív hatása van önökre, rám, tehát nekünk, ránk, átlag vásárlókra, fogyasztókra, akik majd megvásárolják ezeket a termékeket a hosszabbítás meg kell, hogy indokoljuk. Hogyha a bizottság szerint indokolt és szükséges a hosszabbítás, akkor ilyen irányú javaslatot fog tenni. Viszont, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincs elegendő információnk, látják, hogy már jó régen kezdődött ez az eszmecsere, erről eszembe jut, hogy én nem olyan régen kerültem ebbe a témába, de már most látom, hogy nem olyan egyszerűek a dolgok, mint amilyennek tűnnek. 2008 óta beszélünk erről, ami azt jelenti, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog, mint ahogyan azt gondolnánk. Komolyan fogjuk megvizsgálni a kérelmet, és még nyár előtt be fogunk számolni arról, hogy hogyan is, hol is állunk, ezzel nincs probléma. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, igazgatóasszony. Most pedig az utolsó napirendi pontunkkal folytatjuk. Áttérünk az utolsó napirendi pontunkra, az Európai Házi és Kézműves Sajt és Tejüzemek Hálózatának egyik képviselője, vagyis a FÁCSE egyik képviselője fog előadást tartani. Non sono ancora arrivati i nostri esperti. Még nincsenek itt a szakértőink, úgyhogy 5 perces szünetet tartunk, megvárjuk a előadást tartó szakértőket. Köszönöm. Jó.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

Bene, colleghi, allora andiamo per l'ultimo punto all'ordine del giorno. Kedves kollégák, a napirendünk utolsó pontja következik, amelynek keretében egy előadást hallgatunk meg az Európai Házi és Kézműves Sajt és Tejüzemek Hálózata képviselőjétől. Ez a Face hálózat. Mondom mindannyiuknak, hogy a tolmácsolást a fülhallgatók segítségével hallgathatják. Az előadás címe a sajtboltok megfelelő higiéniai gyakorlatairól szóló uniós útmutató, és az Agri Szakbizottság úgy döntött, hogy a kísérleti projektek eredményeiről utólagos vizsgálatot végez annak érdekében, hogy megnézzük, hogy az adófizetők pénzének a befektetése megfelelően történt-e, és a zöld frakció javasolta tehát, hogy ezt a napirendi pontot vegyük fel a napirendünkre. Ennek a kísérleti projekt nek a képviselői javasolták, és ezt a találkozót, ők a DG Sant képviselőivel nagyon szoros együttműködésben dolgoztak végig, és javasolták, hogy különösképpen a kisvállalkozókat vegyük figyelembe. Az általuk előállított hozzáadott érték nagyon nagy jelentőségű, és ebben az ágazatban rengeteg kis és középvállalkozás is működik. Biztos vagyok benne, hogy ez a most meghallgatott előadás segít majd a képviselőinknek abban, hogy a kísérleti projekt értékelését elvégezzék, illetve abban is, hogy ha más hasonló javaslatokkal áll elő a bizottság, akkor ezeket tovább lehessen fejleszteni. Nos, még arról beszámolok, hogy az előadás után lesz még egy rendezvény, ha jól tudom, akkor nem itt a parlamentben, ugye? De igen, a Jan épületben mégis, a harmadik emeleten lesz tehát ez a rendezvény, ott lesz kostoló. A a sajt termelők szervezésében tehát az előadás után ellátogathatnak ide. Először tehát az Európai Házi és Kézműves Sajt és Tejüzemek Hálózatának fogom majd megadni a szót, de még mielőtt ezt megtenném, Bernadett Belánst köszöntöm sok szeretettel, mert ő a Sajttermelők Szövetségének az elnöke. Ki kell ezt hangsúlyoznom, hogy nemzetközi szinten is, tehát a világszintű szövetség elnöke is. Bocsánat, mondja az elnök, elnézést kérek, nem a termelők, hanem a forgalmazók szövetségéről van szó. Megköszönöm tehát, asszonyom, hogy itt van velünk, és most akkor rögtön át is adom a szót a FACE hálózat képviselőjének, parancsoljon. Bonjour à tous. Jó napot kívánok! Fredrik Blanchardnak hívnak. Én és sajtkészítő vagyok, mégpedig az Alpok régió házi kecskesajt készítői közé tartozom feleségemmel együtt, 25 éve vagyunk a területen. Most 8 éve foglalkozom az európai gazdák hálózatának az részben a vezetésével 2009 óta és 2013 óta jött létre elszervezett két verziója próbálunk az Európai Bizottság mezőgazdasági főigazgatóság és a Digi Santa követ, segítségével egészségügyi és higiéniai útmutatókat és bevált gyakorlatokat terjeszteni a saját készítők között. Azzal kezdeném, hogy elmagyarázom, hogy a Face Network miről is szól, miről is szól, és kiket képviselünk. Itt látható az országok térképe, akik jelen vannak ma a FACE hálózatban. A FACE Networkben 15 országot képvisel a szövetségünk, ez eléggé széles körű egy ilyen fiatal szövetség számára. Norvégia, Finnország, Svájc, illetve Svédország, Anglia, Írország is hozzátartozik, tartozik, Görögországig lenyúlunk délen, Szlovénia, Olaszország, Spanyolország, Bulgária nem sokára csatlakozik. Számos különböző találkozónk volt, és Észtország, Litvánia, Dánia is érdeklődnek a csatlakozás iránt. Vannak három, van 3500 házi és kézműves sajtkészítő, akik közvetlenül tagjai a hálózatunknak. Milyen típusú vállalkozásokat képviselünk? Két típusút. Ezek nagyon különböznek egymástól. Vannak házi sajtkészítők, olyan emberek, akik a saját állataiknak a tejét dolgozzák fel, illetve a másik típus a kézműves sajtkészítők, akik vásárolják a tejet a környékbeli, tehát főleg helyi tejtermelőktől. Legyen itt szó jutejről, kecsketejről vagy tehéntejről. A vállalkozásainkban közös jellemző az, hogy többnyire kisméretű családi gazdaságokról van szó, akik helyi szinten dolgoznak, és a nyersanyagok ellátása is helyi szinten történik. Hagyományos módszereket használnak, nagyon gyakran, ahogy említettem, tehát családi vállalkozásokról van szó. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a mi sajt készítési módszereink nagyon sokat változtak Európában, nagyon nagy az általunk készített termények iránt, a termékek iránt az érdeklődés, az európai emberek egyre inkább a helyi termékek felé fordulnak, ettől bizonyos minőséget várnak, szeretnék tudni, hogy kik hogyan állítják elő, és miből azokat a termékeket, amiket megesznek. Ezért nagyon fontos, hogy fent tudnak maradni a sajtüzemeink, sőt fejlődni is tudnak európai szinten, vagy akár globális szinten is. Még nagyon fontos azt is elmondani, hogy körülbelül Európa szerte a hálózatunk 40 ezer ilyen típusú vállalkozást képvisel. És már nagyon munkaigényes tevékenységről van szó, több mint 100 ezer munkahelyet kapcsolhatunk nagyon szorosan a mi tevékenységünkhöz. Nagyon hagyományos tevékenységről van szó, ami hanyatlásnak indult, de ugyanakkor van egy dinamizmusa a tevékenységünknek, aminek a révén nagyon komoly munkahelyteremtési potenciál van benne. Dinamikus tevékenységről van szó, autonóm személyek végzik ezt a tevékenységet, és azt is fontos elmondani itt, hogy eh, általánosságban kevésbé támogatják mezőgazdasági támogatásokkal ezt a tevékenységet, mint más mezőgazdasági vagy élelmiszerfeldolgozó tevékenységet. Az értékesítési rendszerekről is van itt egy dia, ha hagyományos módon a termelők, különösen a házi sajtkészítők közvetlenül értékesítik a, vagy a gazdaságból, vagy a kisvárosi, falusi piacokról a termékeiket. De van másik értékesítési rendszer is, és erre is érdemes kitérni, mert néha a döntéshozók nem értik administratív vagy, vagy politikai döntéshozók, akár nemzeti, akár európai szinten, azt, hogy egyébként vannak forgalmazók is, forgalmazó tevékenységet végző vállalkozások, vendéglők, akár áruházak, áruházláncak is értékesítik a termékeinket. Vannak nagy kereskedők is, akik foglalkoznak a vállalkozásaink terményeivel nagyon gyakran, ugyanis ezek a sajtüzemek a kevésbé lakott területen működnek, és a, így a nagykereskedők jutatják el a városokba, a szupermarketekbe, akár még exportra is a termékeinket. Hagyományos módon állítjuk elő a termékeinket, nagyon gyakran nyers tejből, nem kizárólag, de nagyon gyakran nyers tejből állítjuk elő, hagyományos berendezésekkel és hagyományos helyszíneken. Ezen a fotón is látszik, hogy például a sat érlelése természetes barlangokban vagy üregekben, fa polcokon történik, növényi ö, csomagolásban értékesítjük a sajtot, és ez nagyon fontos aspektusa a tevékenységünknek, hiszen ez tipikus a terményeink szempontjából. Egyrésztről nyers tejből állítjuk elő, hagyományos módon, és hagyományos módon is érleljük a sajtokat. Ezen okból kifolyólag a kicsi mennyiségek, amelyeket készítünk, illetve a hagyományos módszerek nagyon sok munkát, kézi munkát igényelnek. Kik is vagyunk? Hagyományos sajtkészítők vagyunk egy oldalról, de ugyanakkor nagyon komoly szakemberek vagyunk, ami azt jelenti, hogy technikai szempontból kompetensek vagyunk, tudjuk azt, hogy mit csinálunk, miért és hogyan, ez az egyik és legfontosabb eleme a munkánknak. Az biztonság és az egészségügyi aspektusok nagyon fontosak számunkra. Ismerjük az általunk alkalmazott módszereket, ezeket már nagyon régóta alkalmazzák. És az értékelések is azt mutatják manapság, hogy teljes mértékben képesek vagyunk az európai egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő módon dolgozni. Nincs szükségünk derogációra az európai rendeletek elveiből nem kell engedni, de a mi tevékenységünkre érdemes adaptálni ezeket a jogi szövegeket. Miért hoztuk létre ezt a hálózatot, a Face network -öt? Mert az európai jogi keret bár a létünket nem veszélyezteti, mégis tény, hogy amikor a különböző sajtkészítő szövetségek találkoztak egymással európai szinten, nagyon gyorsan rájöttünk, hogy közös problémáink vannak, és ugye az országos adminisztrációk legnagyobb része azt mondta, hogy de hát mi a rendelet keretében nem tudunk belenyúlni, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok szabályozási korlátba ütközünk a munkánk során, administratív szinten, épp úgy, mint például a, rengeteg adatot kell lejegyezni és regisztrálni, ez a kicsi ö, műhelyek számára nem ugyanakkor a teher, mint a nagyipari vállalatok számára. Ez tehát az egyik probléma de ez nem jelenti azt, hogy a kockázatokkal ne foglalkoznánk, hogy ezeknek a veszélyét ne ellenőriznénk. Láttuk tehát, hogy ugyanazok a problémáink Európa szerte. A tevékenységünkben a legfontosabb helyet az foglalja el, hogy a tevékenységi körünkbe tartozókat európai szinten képviseljük és védjük, gondolok itt a házi és a kézműves sajtkészítőkre is. Lobbizunk, európai szinten képviseljük őket, és más szektorokkal is eszmét cserélünk a higiéniával kapcsolatos problémák terén, illetve a termékeink marketingje és hirdetése szempontjából, akár a technikai szempontból is – tejtermelőkkel. Van egy internetes adatbázisunk és egy rendszerünk, amivel a hagyományos sajtkészítési módszerekkel kapcsolatos problematikákban meg tudjuk egymással osztani a gondolatainkat. A szervezet tehát tájékoztatást nyújt ezen a honlapon keresztül arról is, hogy milyen munkát végzünk, és milyen eredményeket sikerült elérnünk az adminisztrációval a kapcsolatban, közhivatalokkal kapcsolatban a mi sajtkészítési módszereink elismerése, a elismertetése a legfontosabb célunk. Folyamatosan nyomon követjük és ellenőrizzük azokat a problémákat, amelyek felbukkanhatnak. Egy fontos probléma például a nyers tej. Tudjuk azt, hogy amikor az útmutatónak az érvényesítésén dolgoztunk, akkor sok kérdés merült fel, hogy mennyire biztonságos a nyers tej. De számunkra nagyon fontos, mert nyers tejből dolgozunk, ezért meg akarjuk óvni ezt a lehetőséget. Vannak más problémák is, amik felmerülhetnek a hagyományos sajtkészítés során. úgy szeretnénk pozícionálni magunkat, hogy elmondjuk azt, hogy nagyon gyakran csak a közvetlen értékesítés látják bennünk, azt gondolják, hogy mi csak a közvetlenül vagy a környéken értékesítünk. De nem azt szeretnénk, hogyha ez lenne az azonosító tényező, azt szeretnénk, hogyha az alapján ítélnének meg bennünket, hogy milyen módon állítjuk elő a termékeinket. Aztán a címkézés sor, sor problémához vezet. Az egyik, hogy honnan származik a tej, ezt fel kell tüntetni a terméken. Persze ennek megvan egy létjogosultsága, de nagyon fontos lenne, ha adaptálnák a szabályokat a mi helyzetünkre, és némi rugalmasságot biztosítanának a higiénia rendeletben, hogy könnyebben végezhessük el ezt a munkát. Dolgozunk az új hivatalos ellenőrzésekről szóló szabályzaton is. Nagyon gyorsan a kísérleti projektről. A higiéniai gyakorlatokról szóló uniós útmutató segítséget nyújt a termelőknek abban, hogy az üzemeikben a megfelelő higiéniai körülményeket létrehozzák, de az is nagyon fontos, talán még fontosabb, hogy ez egy eszköz, ami az ellenőrök számára is világosá teszi azt, hogy mit kell ellenőrizniük ezzel tudjuk csökkenteni a korlátokat, amelyekbe ütközünk, és az administratív terheket, illetve az administratív ellenőrzések által jelentett nehézségeket csökkenteni. A higiéniára vonatkozó rendelet a termelő felelősségét hangsúlyozza az eredmény tekintetében, illetve a HCCP elvekre alapozza az eljárásokat. Mi ö, bevált gyakorlatokat gyűjtöttünk össze, amik a HCCP módszeren alapulnak, és ezeket foglaltuk össze az útmutatóban. Ezen túlmenően van egy útmutatónk, ami a bevált gyakorlatokat ö, sorolja fel, ezeket országos szinten mindig értékelik. A 2006-os higiénia csomag most már felülvizsgálatra szorul, és erre majd a nemzeti hatóságoknak is reagálniuk kell, hogyha ez Európai Uniós szinten megszületik. A higiéniáról szóló csomag lehetővé teszi, hogy a mi termelési módszereinkre alkalmazzuk a rendelkezéseket, de ettől függetlenül még mindig nagyon sok probléma merül fel a gazdaságokban. Voltak olyan hatóságok, amelyek megkérdőjelezték, hogy eléggé felelős módon dolgoznak-e a termelők. A szakmai felelősségünket kérdőjelezték meg, és hogyha egy kicsi rugalmasságot tanúsítanának, akkor az Európai Uniós jogszabályokat nagyon könnyen tudnánk teljesíteni, de a terepen nagyon sok országban azt tapasztaljuk, hogy túlságosan szigorúan ö, próbálják ezt betartatni az ellenőrök, és ö, nagyon sok országban emiatt problémába ütközünk. A nemzeti hatóság, regionális hatóságok gyakran mondják azt, hogy igen, igen, hát a rendelet az nagyon szigorú, de ez nem a mi hibánk, hanem Európáé. Ezért is hoztuk létre ezt az Európai Uniós szintű útmutatót, hogy azt mondhassuk nekik, hogy de hát ez Európai Uniós szinten érvényesített, jóváhagyott útmutató, az európai intézmények jóváhagyták, akkor önök ellenőrök is ezt higgyék el, hogy ez így jól van. a szabályozás alkalmazása. Nem maguk a szabályok okozzák a problémát, hanem az alkalmazás módja. Az rugalmassági eszközöket nem öntötték formális formába. És vannak olyan ellenőrök, akik nagyon máshogy bánnak egyes országokban az ellenőrzött gazdákkal, mint más országok ellenőrei. Tehát ugyanazon európai szabályozást más és más módon érvényesítik a helyszínen az ellenőrök, nem feltétlenül fogadják el az új megközelítés alkalmazását és a rugalmasságot az ellenőrök. Azt gondolom, és ez még egy olyan dolog, amire alapozzuk a munkánkat, hogy van egy jelentős tendencia, hagyományos termelést folytatunk, maguk nagyon tipikusak, nagyon szeretjük magunkat, a turistákat is vonzák, ez nagyon jó Európa számára és a környék számára is, és ezért derogációt adunk most önöknek. Ez is egy hozzáállás, amit szoktak velünk szemben alkalmazni. A rugalmasság az útmutatóban. Nagyon sok mindent mondok itt ezen a dián, de a lényeg az, hogy ez az útmutató lehetővé teszi a rugalmasságra való példákat felsoroljuk, amiket a különböző tagállamokban már alkalmaznak, és megmagyarázzák azt, hogy a rugalmasságot hogyan lehet alkalmazni. Például a természetes üregek alkalmazása során, vagy a fa, polcok alkalmazása során, az antibiotikumok ellenőrzése tekintetében. Ezekről példákat sorolunk fel az útmutatóban, hogy a hatóságoknak legyen erről egy elképzelése, hogy hogy működik mindez a más országokban, és azért is, hogy az egyes országok termelői szervezetei tudjanak érvelni erre az útmutatóra alapozva. Hogy igen, igen, ez a rugalmasság, ez máshol működik. A rugalmasság problémája egyébként az, hogy ennek az alkalmazása a tagállam hajlandóságától függ, nem Európától. Tehát minden munka, amit az útmutatóba fektettünk, ettől függ. Egy csomószor azt mondják nekünk, hogy igen, igen, persze, nagyon jó, hogy van ez az útmutató, de végső soron a tagállamon és a régió múlik, hogy hogyan alkalmazzák az útmutatót, és ez régiónként bizony igen eltérő lehet. nem akartunk a higiénia csomag hatája alól kikerülni, és úgy így tudtuk, így próbáltuk a hagyományos termelési módszereinket ezzel az útmutatóval megfelelővé tenni az Európai Uniós jogszabályok tekintetében. És amint mondtam, ezt az útmutatót jóvá hagyták Európai Uniós szinten. Nagyon elégedettek vagyunk emiatt, és ráadásul ez egy egyszerű eszköz a termelők számára, hogy nagyon egyszerűen tudják értékelni azt, hogy egészségügyi eh, szempontból mennyire magas szinten vannak. Ez nagyon fontos a termelő számára és a hatóság számára egyaránt, hiszen mindkettőjüknek értelmezni kell a rendeletet. És még akkor is, hogyha nagyon világos és praktikus az útmutatónk, akkor is nagyon fontos, hogy egyrészt terjesszük, másrészt képezzük a résztvevőket, az érdekelt feleket, a Teach Easy nevezetű képzést hoztuk ennek a, ebből a célból létre. Aztán a kivételek és a szabályok helyi jellegzetességre való alkalmazása, ezek alapján való módosítása nagyon fontos, itt az összes ajánlásunkat még nem sikerült jóvá hagyatni. Mit tehetünk még? Folytatjuk a munkát. Ma délelőtt is folytattuk a munkát a DG Santéval és a nemzeti hatóságok képviselőivel volt egy találkozónk. Párbeszédet kezdeményezünk az ellenőrző a hatóságokkal is, illetve a termelő szervezetekkel, termelők szervezeteivel, helyi, regionális és európai szinten is. Azt szeretnénk, hogy ez az útmutató használatba kerüljön az ellenőrök képzése során is. Better Training for Safer Food jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerek érdekében ez a programunk címe. A Teach Easy nevű programunk az a termelőket célozza, és az is nagyon fontos, hogy az egyes termelők hálózatokhoz tudjanak csatlakozni, és ott meg tudják osztani egymással a problémáikat és a megoldásaikat. És ahol nehézségeket tapasztalunk, ott érdemes az egyes országokat, az egyes országokból származó társainkat kisegíteni, támogatni őket. Még általánosságban, és ez már lassan a zárása is az előadásomnak, a fennmaradó problémáink, ezeket felsoroltam, de még párra szeretnék kitérni. A rugalmasság alkalmazása mindig a tagállam jó szándékától függ, és ez torzuláshoz vezet az európai hálózat különböző termelői között. Európa végső soron nem mindenki számára egyformán fejlődik. Mi azt szeretnénk, hogy egyes megoldások, amik egyik tagállamban működnek, azok másik tagállamon is elérhetőek legyenek. Hitetlenkednek néha a termelők, amikor azt látják, hogy itt működik egy dolog máshol tudományos megalapozottság nélküli hiedelmek alapján valamit nem engedélyeznek nekik. A rugalmasság továbbra is probléma. Országos szinten próbálunk erről gondoskodni, hogy megoldódjon ez a probléma, de szükségünk lenne Európai Uniós szintű támogatásra. És a másik probléma, látható volt, hogy a 28 országból még csak 15 csatlakozott a, a hálózathoz. Jó lenne, hogyha új országok csatlakoznának hozzánk, az érintett termelők képviselői, csatlakozának, mert nagyon gyakran ők elszigetelten működnek, és a termelői struktúrákhoz való csatlakozás nagyon hasznos tud lenni, de nem könnyű ez a munka, és sok időt, energiát igényel. Végül annyit szerettem volna még elmondani, hogy a legjobb tudásunk szerint fontos, hogy a nemzeti és az európai hatóságok is elismerjék azt, hogy a mi termelési típusunk szerint különülünk el a többi termelőtől, nem a forgalmazási módunk miatt. Akár közvetítőn keresztül, akár helyi szinten értékesítjük a termékeinket, nem ez számít. Attól nem fogom tudni megmondani, hogy mi a tápérték tartalma az én sajtomnak, független attól, hogy kiforgalmazza, egész egyszerűen azért, mert minden hónapban más összetételű a tej, amit az állataim termelnek. Tehát a sajtnak az összetétele és hónapról hónapra változik. Ráadásul kézi módon, hagyományos módszerekkel dolgozom, tehát nem lesz, nem fogom kalibrálni az alapanyagokat, és ezért nem lesz az eredmény sem ugyanaz, még akkor sem lenne ugyanaz, hogy ugyanaz lenne az alapanyag. Ezért nem fogom tudni pontosan megadni a tápértékjelölést. És nem tudom a tápanyag tartalmat túl gyakran elemezni, és minden hónapban megváltoztatni a címkézést. Ez egyszerűen lehetetlenség. Ezért nagyon fontos, hogy ne a forgalmazás módszere, hanem az elállítás módszere szerint állapítsák meg a szabályokat ez a mi tevékenységi szektorunk számára nagyon fontos lenne. Köszönöm. Bene, grazie, veramente molto interessante. Nagyon érdekes volt ez az előadás, szeretnék gratulálni, amiért ezt a hálózatot életbe léptették, és amiért ilyen fantasztikus munkát végeznek. Több kolléga is szót kért, először is és azért Bozek, aki úgy látom, hogy nincs itt, Úgyhogy Erik Andrew kap először szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Én először is szeretnék köszönetet mondani az előadásért, amelyet hallhattunk, láthattunk. Meg is vagyok hatódva, ugyanis ez a kezdeményezés az én elődömnek a kezdeményezése volt, illetve Stefan Le Foll is azok közé tartozott, aki a jó gyakorlatoknak a cseréjét üdvözölte és támogatta. Tehát a siker az mm, nagyon jó, és ez egy olyan siker, amelyről önök is, ön is beszámolt az előadása során. Ismételten olyan pillanathoz érkeztünk, amikor is a versenyképes mezőgazdaságról beszélünk, és ö, ilyenkor kérdések merülnek fel, hiszen a közös agrárpolitika jövőjéről kell beszélnünk, és az Európai Uniónak a szlogenje az ö, abban áll, hogy az Európai Unió egysége, egysége a sokféleségben rejlik. Ez pedig jól mutatja, hogy a mezőgazdaságoknak a sokfélesége mennyire jelen van ehm, az európai területeken. Ez ugyanolyan versenyképes, mint más, más mezőgazdaságok. Egy véleményt írok Iránc Garcia kollégával, méghozzá a kecske és jú tenyésztési szektornak a jövőjéről. Az Európai Unió ebben a területben, ezen a területen nagyon sokféle, és a területek sokféleségének a mentén kell a szakpolitikáinkat kialakítanunk. Piemonte például említhetnénk, itt ezeken a területeken önök versenyképes tevékenységet folytatnak, fenntartják a gazdasági szempontból fenntartják ezeket a területeket. Hogyan is ne gondolnánk jó szívvel, és hogyan is ne figyelnénk nyitott füllel ezekre a kezdeményezésekre, amelyek a nagy sokféleségüknek köszönhetően az európai sokféleséget hivatottak népszerűsíteni. A közös tevékenységünk, a forgalomba hozatal, a kereskedelem, ezek szintén közösen valósulnak meg, és ilyen kezdeményezések kezdeményezésekre van szükség ezek megvalósításához. Gratulálok, megnyugtatott minket, ugyanis jól mutatja ez a mai mm, tevékenység, ez a mai előadás, hogy nincsenek itt jó vagy rossz dolgok, hanem egységek vannak, egységesek vagyunk a kecske ágazatban is öm, fantasztikus termékeket, például sajtot lehet öm, termelni, létrehozni. A francia termékekről beszélek, hiszen azokat ismerem a legjobban. Nagyon jó termékeket ö, tudunk ö, tudunk létrehozni. Ez a fontos. Azok a termékek, amelyeket az európai állampolgárok egészsége érdekében alkotunk meg. Köszönöm, Erik. Közben Zsuzsi is megérkezett, úgyhogy az övé a szó. Köszönöm. Jó napot kívánok! 40 évvel ezelőtt jó lett volna, hogyha lett volna ilyen jó gyakorlatokat összegező kis könyv, amikor még ezzel foglalkoztam. Viszont akkor még nem ez volt, hanem az adminisztráció arra kényszerített engem, hogy olyan dolgokat végezzek el, amelyeknek semmi köze nem volt a mezőgazdasági tevékenységem sikerességéhez. Nem akartuk, hogy nem akartam volna a kis irodámon ücsörögni egész nap. Most viszont látom, hogy tényleg ezek a, ezek a jó gyakorlatok lehetővé teszik azt, hogy megfelelőképpen dolgozzunk. Amint amikor régen azt kértük a gazdálkodóktól, hogy így vagy úgy alkalmazkodjanak a szabályoknak, akkor ez nem felelt meg a valóságoknak, most viszont már ö, nem ez a helyzet. Most már változóban van a kor, amelyben élünk, és egy vetületre szeretnék ö, nagyobb hangsúlyt fektetni ebből a jó gyakorlatokat összegző kiskönyvből. Méghozzá, hogy ott vannak az eszközök, és a gazdálkodókat, a tejüzemben, a tej szektorban gazdálkodókat már nem mm, okítjuk arra, hogy na így vagy így kell ö, például jó sajtot létrehozni, hanem maga a, a tejből sajtot készítő termelőnek a munkája fogja meghatározni, hogy hogyan lehet jó termékeket létrehozni. A tejágazatban dolgozók mindig is ezt szerették volna, és most az Európai Uniónak köszönhetően ez az igen fontos dolog végre valóságá vált. Fontos, hogy nemzeti szinten már elfogadják ezeket, hogy utána a régiók, illetve a még nagyobb egységek is elfogadhassák azokat. Üdvözlöm a kezdeményezéseket, és üdvözlöm azt is, hogy egy közös munkának az eredményét láthatjuk, az Európai Parlament közös munkájának eredményét, ahol is az Agri szakbizottságból sokan munkálkodtak Eh, ezen a területen. Szeretnék egy valakit eh, különösen kiemelni, aki tényleg eh, hatalmas munkát végzett, anélkül, hogy reklámozta volna a saját magát, és majd elment az Európai Parlamentből Michel Dupont van szó, aki már nyugdíjba ment, és aki az asszisztensemként hatalmas munkát végzett, szeretnék neki most itt köszönetet mondani. Michel Dupontnak köszönöm tehát. Merci. Euh, Tout à fait. En conclusion. Ok, ok, ok, excusez-moi. Madame Aguilera. Aguilera asszony. Muchas gracias, presidente. Nagyon köszönöm, elnök úr. Valóban igen érdekes kezdeményezésről van szó. Örülök, hogy a zöldek bemutat, meghívták ezt a hálózatot, amely igen fontos munkát végez. A szandalúz kormányban ezeken az anyagokon dolgozom, vagyis látom, hogy a kis termelők milyen problémákba ütköznek. Ahogyan Bobi úr is mondta, Sandri úr is mondta, egy, nagyon jó kezdeményezésről, ötletről van itt szó, amelyről itt hallhattunk a Szakbizottságban. A, ez a higiéniai um, szabályozás, ötletek a tejtermelők, tejszektorban dolgozók számára, ez egy tényleg jó ötlet. Pár évvel ezelőtt én is szerettem volna, hogyha lett volna ilyen um, Andalúziában. Üdvözlök mindenkit, aki jelen van, és aki a, ezt az európai hálózatot képviseli. Egy spanyol barátnőmet szeretném üdvözölni, Granádból érkezett, a leggyönyörűbb hely az egész világon. Granadában. Üdvözöljük! Üdvözöljük! nem csak őt, hanem mindenkit, aki itt van velünk, és a hálózatot képviseli. Az üdvözlő szavakon túl, ami a munkát illeti, szerettem volna elmondani, hogy Ryan mellett Andalúziában, egy kis faluban dolgoznak olyan emberek, akik a kis fal, falu, falakban maradtak, és úgy döntöttek, hogy ők igenis ott végeznek mezőgazdasági tevékenységet, ott hoznak létre munkahelyeket. Ezeknek a tevékenységeknek fontos szerepük van munkahelyteremtés szempontjából, illetve te- területi kohézió szempontjából is. Tehát itt társadalmi hozzáadott értéket is láthatunk. Hogyha még többen lennének, akkor pedig kevesebb lakatlan vagy ritkán lakott vidéki terület lenne. Éppen ezért kell üdvözölnünk azokat, akik ezen területeken dolgoznak. Egy úttörő hálózatról van itt szó, én egyébként más hasonló hálózatokat is ismerek, amelyek kézműves termékekkel foglalkoznak. Szerintem jól haladunk előre, főleg a sajt területén. Franciaország állt ennek a kezdeményezésnek a hátterében, Mm, inspirálódunk a francia modellből, lemásoljuk a francia modellt, szerintem így tudjuk a helyzetet javítani, és a hatalmas problémákat megoldani. Mondom ezt úgy, hogy tudom, hogy milyen szabályozásra volt, van szükség egészségügyi szempontból ezen kézműves sajt előállítók területén. Előfordul, hogy 30 vagy 90 darab sajtot hoznak létre, termelnek ezek a kézműves sajt készítők, és mégis ugyanabba a kategóriába esnek, mint az ipari sajtelőállító gyárak. Üdvözlöm a hozzáadott értékét ennek a jó gyakorlatokat összegző könyvecskének, amely remélem hogy el fog jutni a sajtkészítőkhöz, akik így el tudják kerülni azokat a problémákat, amelyekkel ma szembe találják magukat. Más termékeknek is erre az útra kellene lépniük. Gratulálok még egyszer, és már csak egy kihívást kell megoldanunk, méghozzá a címkézés a címkézésnek a problémája. A kézműves szó még mindig túl sok terméken, termék címkéjén jelenik meg. Ez a szó kézműves, tradicionális, hagyományos, ezek olyan termékeken is szerepelnek, amelyek az ipari körülmények között hoztak létre. A fogyasztók olyan termékeket keresnek, amelyek valóban valóban kézműves termékek, viszont becsapják őket, hiszen össze-vissza használják a címkéken ezeket a szavakat, ez emiatt pedig összezavarodnak a fogyasztók. A fogyasztónak be kell tudnia azonosítania egészen pontosan, hogy melyek a melyek a kézműves termékek, hogy az árkülönbség az el, azt jól értsük. Buda kollégái a szó. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni a bemutatóhoz, ennek a jó gyakorlatokat öntőkönyvnek a bemutatójához. A mezőgazdaságnak az Európai Unión belül szüksége van ilyen útmutatókra, nem csak, um, nem csak a um, sajt ágazatban. Látom kollégával Franciaországban, Belgiumban, Svájcban láttuk, hogy a lakosság nagy részének szüksége van ilyen jó gyakorlatokat tömörítő útmutatókra. Romániában viszont sok, sokat be kellett zárni, sok gyárat be kellett zárni, mert nem értettük, hogy miért is van szükség ilyen feldolgozó üzemekre. Gyakran előfordul, hogy az ellenőrök szankciókat vetnek ki, anélkül, hogy értenék, hogy mi is történik a termelő üzemekben. Az ellenőrök nem voltak soha egy soha farmon, és csak az elméletben, csak elméleti ismereteik vannak. Úgyhogy bátorítanám önöket arra, önt arra, hogy a sikerükre legyenek büszkék. Mindig támogatni fogjuk önöket Európai Parlamentként mert hiszünk ezekben a kis termelőkben. Azt szeretném kérdezni, hogy esetleg gondoltam már arra, hogy legyen saját eladási pontja, saját üzletei, hogyha mondjuk helyi szinten nem sikerül mindent eladni, akkor is el lehessen adni a a sajtokat, vagy esetleg gondolt bármi hasonló dologra? Tehát arra, hogy üzleteket, saját üzlethálózatot hozzon létre? még egy dolgot szeretnék mondani. Látom Romániát a ö, térképen. Felvették a kapcsolatot Romániával. Miért nem tag Románia? Petír kolléga. Nagyon köszönöm. Gratulálok a vendégünknek. Gratulálok a jó gyakorlathoz, jó gyakorlatokhoz, amelyeket bemutatott nekünk. A teipari válság minden tagállamot érintett. Az a benyomásom, hogy leginkább az Európai Unió új tagjait, a keleti tagállamokat érintette. Horvátországban a teipari dolgozók nak a száma az elmúlt években csökkent, méghozzá 60%-kal. Tavaly 281%-kal több tejet importáltunk, mint mondjuk 2012-ben. Ez pedig azt mutatja, hogy milyen hatalmas válság sújtja ezt az ágazatot. Más megoldások után kell néznünk, ugyanis az intézkedések nem elégségesek. Kiemelte, hogy mennyire fontos a termelőknek nyújtott segítség, segítsük a termelőket a hálózatok megszervezésében. Önök hogyan teszik ezt? Milyen javaslatokkal élnének? Mit javasolnának más tagállamoknak, olyan tagállamoknak, amelyeknek még nincs ilyen hálózatuk? Mit javasolnának, hogyan lehetne a termelést jobban szervezni a tejiparon belül? Mit gondol, milyen rendeletet kellene elfogadnunk, milyen szabályozást kellene elfogadnunk, mit vár tőlünk, mint európai parlamenti képviselőktől, hogyan tudjuk a már létező rendeleteket, szabályozásokat megfelelőképpen átalakítani. Köszönöm utolsó felszólaló, Szerra kolléganő. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek, én is szeretnék gratulálni ehhez az előadáshoz. Köszönöm, hogy bemutatta az útmutatót, a jó gyakorlatokat összefoglaló útmutatót. Úgy tűnik, hogy ennek a szakbizottságnak a tagjai között sokan nehezen, különbözőképpen éltük meg a kézműves termékek közvetlen eladásának folyamatát. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen lépéseket kell, hogy tegyen a, az Európai Parlament, az Európai Bizottság, hogyan tudunk hozzájárulni ennek a ennek az útmutatónak a használatához, hogyan tudjuk, hogyan tudjuk hogyan tudjuk az oktató használatát elősegíteni. Második dolog, azt is szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét javaslatokat tudnánk tenni a címkézés területén. Legyen esetleg kivétel, legyenek külön szabályok az ilyen címkékre vonatkozóan, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ne legyenek itt problémák. Ami pedig az európai parlamenti képviselőket illeti, akik eh, most itt jelen vannak. Nekem úgy tűnik, hogy a különböző frakciók eh, mindegyike üdvözli ezt a kezdeményezést. Szeretném, hogyha vállalnánk együtt a kötelezettség, a felelősségünket, és együtt haladnánk eh, előre ennek az anyagnak a megoldásában. Klará, te azt mondtad, hogy aggódsz, én is aggódom. Én is aggódom, szakszervezetnél is dolgoztam, konkrétan foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, és gyakran a hagyományos elkészítési mód, a kézműves elkészítési mód, hogyha úgy tetszik, hiszen ez egy olyan elnevezés, amely sok országban létezik, hogyan lehet elérni azt, hogy az ipari termelők ne használják ezt a címkézést. Szerintem ez egy közös felelősség a helyi, illetve hogy általánosságban a hatóságoknak a területe, a, a felelőssége, el kell érnünk azt, hogy ez a szó ne essen az ipar csapdájába. Engelis igen kemény munkát végzett annak érdekében, hogy a kézműves termék kifejezés ne essen az ipar csapdájába. Köszönöm Szerrel, köszönöm minden kollégának, nagyon jó lehetőség volt ez arra, hogy meghallgassuk, hogy ez a nagy, jól működő hálózat hogyan is, hogyan is dolgozik. E, köszönjük a vendégünknek a szót. Most pedig a tiéd a szót, kérem, tiéd a szó, kérem zárd le a beszélgetést, és válaszolj a felvetésekre. Euh, Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy igen, Andrea úr is eléggé, uh, hogy is mondtam, meghatott volt. Én is, ez, uh, én is ezt mondhatom el magamról. Szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek. Voltak itt francia, európai parlamenti képviselők, de lengyel és más nemzetek képviselői is, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogatott bennünket az elején ezért, és ezért, és Michel Dupont pedig külön köszönet illeti, mert mindig segített, mindig közvetítő volt Strasbourgban is, és itt is nagyon fontos, hogy legyen kapcsolattartónk. A, amit elmondtak arról, hogy például Románia ugye miért nincs még a térképünkön, úgymond. José Bové is hangsúlyozta, hogy Franciaországban 40 évvel ezelőtt a a az micsoda buta szabályokkal terhelte a termesztőket, a termelőket, és hogy ez a helyzet megváltozott, ez annak köszönhető, hogy megszerveződtünk, tehát hogy ennek hatására tudtunk küzdeni, de vannak olyan országok, igaza van, akik még nem tagjai ennek a hálózatnak. Románia, Litvánia, Észtország, Dánia, Egyébként általában a, kelet, a kelet-európai országokat érintette ez a probléma, de vannak mások is, ahol ez még megvan. De dolgozunk, azon dolgozunk, hogy ezek az országok is csatlakozzanak hozzánk, de a meglevő jogszabályt nagyon szigorúan alkalmazzák még mindig és ezt többször elismételtem már, hogy a probléma az az, hogy ugye az európai szabályozás megengedi a rugalmasságot, de ez a szabályozás nem kötelezően vonatkozik a tagállamokra. Ez tehát azt jelenti, hogy minden egyes tagállam saját maga dönt arról, hogy milyen rugalmasságot engedélyez, és bizonyos tagállamok bizony úgy döntöttek, teljesen mindegy, hogy miért, tehát hogy azért, mert ez nekik így volt könnyebb, vagy azért, mert nem ismerték ezt a szabályozást, hogy inkább nem alkalmazzák a rugalmasságot. Azért, mert akkor a vizsgálatoknál is több tudásra, időre, energiára van szükség, és a termelők részéről is. Egyébként még több országot idéztek, Bulgáriát, Görögországot már új kapcsolatokat vettünk fel, de mondom még egyszer, ahol a szakmai ágazat kevéssé szerveződött, azokkal az országokkal vannak még nehézségek. Felmerült az a kérdés, hogy hogyan lehet erősíteni ezt a szerveződést. Hát idő kérdése mindez. És ezzel azt akarom mondani, hogy ugye nyilván mindenki ezzel az útmutatóval szeretne, ezt szeretnénk használni. Egyrészt ugye szakemberekről van szó, akik már hozzászoktak ahhoz, hogy kistermelőkkel dolgoznak, és ugye a kistermelők is mindig elmondták, hogy én mit tudok és mit nem, tehát hogy erre nem vagyok képtelen, nem vagyok képes, erre képes vagyok, az ő határaik is most már ismeretesek. Tehát a szakértők, akik a technológiához is értenek, most már tájékozottak, és el kell, hogy menjenek ezekbe az országokba, ahol még kevéssé előre haladott a helyzet, el kell, hogy magyarázzák azt, hogy mit tesz lehetővé az európai szabályozás. Most már ez az útmutató legalább egy referenciapont, amelynek segítségével be lehet mutatni, hogy a kis termelők esetében hogyan lehet alkalmazni a jogszabályt de mindez időt vesz igénybe és ahogy mondom, még mindig ugye kicsi a, a szervezetünk, tehát a támogatás, amire szükségünk van, az tulajdonképpen ugyanaz, mint amire például egy ilyen útmutató elkészítéséhez van szükség. Egy ilyen kis szervezet, amely kis termelőket képvisel, kevés forrással rendelkezik, tehát anyagi támogatásra is szükségünk van. Aztán, ami a címkézés problématikáját illeti, nagyon egyszerű a kérésünk Annyit szeretnénk, hogy ugye van egy olyan cikk, amely a derogációt lehetővé teszi. Azt mondja ki ez, hogy a kis termelők esetében, akik hagyományos módon állítják elő a terméket, erre lehetőség van. Ez nekünk nagyon jó. Ehhez lehetne hozzátenni azt, hogy mondjuk ez helyileg legyen megoldva, vagy, vagy maximum egy közvetítőn keresztül. A derogáció ne legyen ö, ahhoz kötődve, hogy hogyan kerül a termék forgalmazásba közvetlenül e, a helyszínen, vagy egy közvetítőn keresztül. Ugye én elő tudom állítani a saját sajtjaimat, mindegy, hogy most az Alpokban, vagy akárhol, és a fogyasztók lehet, hogy mondjuk Párizsban vannak, akik ezt a sajtot szeretnék fogyasztani. Senki nem fogja az én sajtomat elszállítani a gazdaságomból Párizsba és közben mégis azt írják elő, hogy a az összes tápértéket és ezeket az információkat kötelező feltenni a termékre, én pedig nem vagyok erre képes. Tehát gyakorlatilag itt a rugalmasság problematikájáról van szó. Az egyszerű és nagyon, ez az első és nagyon egyszerű kérésünk, Ugye az Európai bizottság, illetve az EU nem tudja ezt kötelezően előírni, hogy a tagállamok legyenek rugalmasak, de legalább európai szinten legyen valami fajta véleménycserét biztosító csoport, tehát az ellenőrök és a termelők tudjanak valahogy párbeszédet folytatni egymással ezzel a problémával kapcsolatban, a jogszabály alkalmazásával kapcsolatban, és hogy ebből milyen gondok adódnak a, a terepen hogy el lehessen magyarázni, hogy bizonyos esetekben miért nem alkalmazzák a rugalmasságot, és fontos, hogy ugye minden ellenőr értse ezt, és hogy tudják, hogy milyen esetekben mit lehet alkalmazni. A kicsit még lemaradásban levő tagállamok közigazgatásának is jó lenne eljutatni ezt az üzenetet, hogy lehetőség van erre, hogy alkalmazzák ezt az európai jogszabályt, sőt, ez még ajánlatos is. De mi egyedül nem vagyunk erre képesek. Hát ennél messze nem tudok menni, azt hiszem a válaszadásban következtetésként talán azt tudom elmondani, hogy mi megpróbáltuk Európát megvalósítani a saját magunk is szintjén. Mindenki különböző háttérrel, kultúrával bír, a termelési módszereink eltérőek, nem beszélünk mindannyian angolul, tehát nem egyszerű ezt megvalósítani, hogy a szerveződést megteremtsük, de sikerült, és megköszönöm valamennyi tagállamból érkezett kollégáimnak, hogy sikerült ezt az útmutatót elkészíteni, illetve azt is, hogy ma itt lehettünk, eljöhetünk Önökhöz. Köszönöm szépen! Felicidades! Felicidades! Gratulálok, sok szeretettel gratulálok! a, az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottsága nevében tehát szeretetnék sok szeretettel gratulálni az önök munkájához, e, és ezt meg is köszönjük egyben. Ugye mindenki a saját hazájában is e, komoly munkát végez, e, támogatják ezt a kezdeményezést, ami nagyon hasznos. Elérkeztünk tehát a mai napi rendünk végéhez, és mondom még egyszer, hogy a sajtermelők, a kistermelők európai hálózata a Jan épületben, a harmadik emeleten egy kóstolóra hívott meg bennünket, 18 órakor. Tehát egy kicsit korábban, mint ahogy azt eredetileg tervezték. Tehát 18 órakor a harmadik emeleten, holnap pedig a mezőgazdasági szakbizottság a szokásos elnökkel fogja folytatni a munkát. Még egyszer gratulálok és köszönöm mindenkinek!